Se voi siete d'accordo, potremmo cominciare. Ha mindenki egyetért, akkor elkezdhetjük. Sì, eh, allora <laughs> ben ritrovati alla ripresa dei nostri lavori. Vedo che l'iniziativa ha probabilmente <laughs> stroncato molto. Látom, hogy a délelőtti fárasztó ülés megtizedelte a képviselőket, de azért akinek ma feladata van, a ma délutáni anyagokkal kapcsolatban azok itt vannak. Egy órát fogok én elnökölni körülbelül, és aztán majd jön Szártori asszony. Az első napi rendi pontunk amelyen körülbelül 30 percet tudunk foglalkozni az időbeosztásunk alapján, azzal foglalkozik, hogy a transzeurópai távközlési hálózatok helyzete milyen, és kívül helyez egy határozatot, hatályon kívül helyez egy határozatot, a 1336 per 97 per EK határozatot. Azt hiszem rögtön bele is vághatunk a munkába, és megadom előadónknak a szót, aki itt van a teremben, Tozenovski úr, legyen szíves, vezesse be a témát, mutassa be a jelentését, és aztán meghallgatjuk az árnyékelőadókat, illetve a többi kollégát, aki szót kérne. Parancsoljon, uram! paní předsedkyně. jak jste zmínila jsem zpravodajem návrhu o nařízení o hlavních. köszönöm szépen elnök asszony ahogy mondta én vagyok a vélemény előadója. A transeurópai távközlési hálózatokról van szó. Üdvözlöm a bizottság javaslatát általánosságban véve, mert hasznos az, hogy a nagy sebességű hálózatot biztosítsuk, illetve az internethez való hozzáférést, és az is mondja, hogy kiegészítő mechanizmust vezetnének be, hogy ösztönözzük a magán, illetve az állami befektetéseket ebbe a területbe, mert támogatás nélkül nem lehet megvalósítani a célokat, vagy csak késlekedve tudjuk elérni, és minden itt a versenyképességhez kapcsolódik az érintett régiókban. Először is az infrastruktúrára összpontosítunk, amelyet ki kell építeni, illetve az akadályokat meg kell szüntetni, és olyan feladatokról van szó, amelyeket nem feltétlen tudnak megoldani a magáncégek, és persze a versenyre is kihat ez, mert a hálózatok nem minden térségben egyforma sebességűek, tehát a periférián lévő régiók, a gyengébb, lemaradottabb régiók külön figyelmet érdemelnek, hiszen irántuk nem érdeklődnek annyira a cégek, hogy itt kiépítsenek hálózatot. A városi hálózatok esetén nincs ekkora probléma, a magánbefektetők is jobb helyzetben vannak, és ennek az a következménye, hogy a pénzügyi befektetéseket, a pénz, rendelkezésre álló pénzösszegeket ugye harmonizálni kell a bizottság javaslatával. Ez a rendelet tehát mondjuk megfelelő követelményeket tartalmazhatna a közvetítők számára, lehetnének benne garanciák, annak érdekében, hogy mondjuk a szolgáltatók versenyezhessenek egymással. És ahogy mondtam, ez egy olyan terület, vagy olyan um, feladat, amelyben nem annyira fektetnek be szívesen a magánbefektetők. A távközési piacok uh, ösztönzéséről van, tehát rossz, ösztönzéséről van tehát szó erősítéséről, illetve a széles sávú, nagysebességű hálózatok uh, képítésének a támogatásáról az elmaradottabb vagy uh, távolabbi régiókban. Mi a piacok megerősítését kívántuk támogatni, ennek az eszköznek az egyik célja pontosan ez. megpróbáljuk a szolgáltatás nyújtásban tapasztalható különbséget is megszüntetni, mondjuk az izoláltabb, távolabb eső régiókban élő állampolgárok és mondjuk egy városi térségben élő állampolgár más szintű szolgáltatás, más színvonalú szolgáltatáshoz fér hozzá, ezt a különbséget próbáljuk tehát megszüntetni. Ahogy elmondtam, a figyelmünket a kevésbé fejlett régiókra szükséges összpontosítanunk. Az ilyen területeken a finanszírozás egyébként a kohéziós alapokból is származhat. Azt is el kell mondani, hogy ezek az elmaradottabb, nehezebb helyzetben levő régiók nyilván a regionális fejlesztési alapokat is felhasználhatják, hiszen ezek valamennyi régió rendelkezésére állnak, aki megfelel. A digitális stratégia alapgondolata tehát az, hogy mindenki férhessen hozzá az internethez legalább 30 megabit per szekundumos sebességű, eh, lefedettségű hálózathoz férjen hozzá, lehet ez 200 eh, megabyte per másodperc is, de a minimális eh, szolgáltatási szintet sikerüljön elérni, tehát legyen meg ez a 30 megabit per szekundum. Aztán a másik kérdés a technológiai semlegesség kérdése. Tehát, hogy ugyanolyan játékszabályok vonatkozzanak minden szereplőre az Európai Unió teljes területén. Ez azt is jelenti, hogy az Európai Bizottság mondjuk nem diktál konkrétan, nem határozza meg, hogy milyen fajta technológiát kell kötelezően alkalmazni a szélessávú szolgáltatások nyújtásában. Arról sem szabad megfelelkezni, hogy például műholdas technológiát is fel lehet majd használni nem lesz megkötve senkinek a keze. A cél az, hogy valamennyi Európai Uniós állampolgár hozzáférhessen a szélessávú szolgáltatásokhoz, akár wireless módon is, erre nagy az igény. Ez egyébként mindenkinek az érdeke, valamennyiünké itt az Európai Unióban, de én kérdést is szeretnék intézni a bizottsághoz, és azt szeretném megtudni, hogy az Európai Bizottság minek az alapján, milyen alapon válogatta ki a projekteket, amelyek a szövegben szerepelnek. Én biztos vagyok benne, hogy képviselő kollégáimat is érdekli ez a dolog, tehát a bizottságtól várom a választ erre a kérdésre, valamint kíváncsi vagyok természetesen kollégáim véleményére is. A további projektek esetében is, különösen válsághelyzetben ezt a megközelítést fogjuk alkalmazni, hiszen ezeket a térségeket még jobban érintette a válság. Minket a határon átnyúló szélessávú szolgáltatás is nagyon érdekel. Foglalkoztat minket ez a téma, ez egy nagyon fontos közszolgáltatás, tehát nem várhatunk arra, hogy a magánszektor fogja magát és beruház, és garantálja szerte az Európai Unióban ennek a szolgáltatásnak az elérhetőségét. Tehát ezért tett az Európai Bizottság egy ilyen javaslatot. És végül még egy kérdés. Talán kicsit bővebb magyarázattal tudnának szolgálni arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánják elérni ezt az átfogó lefedettséget az EU-ban. Mert ez úgy rögtön nem derül ki a, a javaslatból, hogy milyen módon kívánják elérni ezt a célt. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az Európai Bizottságé lesz az a felelősség, hogy a kiépített rendszereket ellenőrizze és felügyelje. Tehát olyan, azokat a rendszereket, amelyeket ezzel a finanszírozással építettek ki. Ezért a bizottságnak az is a kötelessége, hogy gondoskodjon arról, hogy a közérdekében hatékonyan, jól használják fel ezeket a forrásokat. Ezt csak akkor lehet elérni, hogyha megfelelő rendeletek segítenek bennünket, amelyek követik a technológiai fejlődést, a technológiai változásokat. És ugyanakkor a jogbiztonságra is szükség van, illetve a pénzügyi biztonságra. A bizottság tehát valami fajta ellenőrzési rendszert fel kell, hogy állítson majd. Nos, van még időnk a véleménytervezet elkészítésére, és az előkészítő munkálatokban, illetve a szövegezésben én nagyon szívesen várom a kollégák véleményét, számítok az ő hozzájárulásukra. Ez egy érzékeny téma, és igen jelentős kérdés is. Érdekelne engem a kollégáim véleménye, például nem csak magáról a szövegről, ennek a javaslatnak a szövegéről, hanem azt is szeretném tőlük megkérdezni, hogy szükségesnek vagy hasznosnak látják-e mondjuk egy meghallgatás szervezését vagy megtartását, mert szerintem ez hasznos lehetne. A következő vita április 25-én lesz, és majd a júniusi plenárison próbáljuk meg a véleményt elfogadni. Időközben tehát örömmel várom az együttműködést a kollégákkal, illetve az Európai Bizottsággal. És köszönöm a segítséget, az eszmecserét előre is. Köszönöm szépen az előadónak. Meghallgatjuk persze majd a kérdésekre a bizottság válaszát is. Először is Trautmann asszonynal kezdjük, ő kért először szót. Merci beaucoup, euh, chère présidente. Et cher... Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, Először is köszönetet szeretnék mondani Tosanovszki jelentéstevőnek, együttműködött velünk, és nagyra értékelem ezt a gesztusát. Köszönöm szépen a bevezető szavakat, és úgy gondolom, nagyon jól összefoglalta, illetve bevezette a vitát. Szeretném elmondani, hogy a mi szocialista frakciónk egy olyan európai költségvetést szeretne látni, amely eleget tesz a nagyra törő ambícióinknak. A digitális menetrend egy kiemelt kezdeményezés, ezért alapvető fontosságú, hogy azok a finanszírozási eszközök, amelyek európai szinten rendelkezésre állnak, a lehető legeredményesebben kerüljenek felhasználásra. A mai vita egy első eszmecsere. Én a magam részéről elmondhatom, hogy még nem ismerem az összes részletet. Azonban úgy gondolom, mindannyian egyetértünk abban, hogy a digitális szakadék áthidalása a legfőbb célunk. Néhány dolgot kiemelnék, amelyekkel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy további vizsgálatra, eszmecserére van szükség. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi eszközöket fel kell használnunk, 9,2 milliárd a szóban forgó összeg. Valamilyen módon döntést kell hoznunk arra, hogy hogyan fogjuk ezt a pénzt elkölteni. Itt van az infrastruktúra, itt vannak a digitális szolgáltatások, meg kell néznünk, hogy hogyan osztjuk ezt fel a kormányok között, és így tovább. Mindeközben politikai döntéseket is kell hoznunk, és meg kell néznünk, hogy az állami szféra, a közszféra mely esetekben fogja a pénzeket szétosztani. Bizonyos esetekben azonban fontos a magánszférát és a finanszírozás területén valamilyen módon ösztönözni, lendületet adni neki. A strukturális és kohéziós alapok is fontos szerepet játszanak ehelyütt, ezek is reformon mennek keresztül. És annak alapján, amit hallottam eddig, úgy gondolom, mielőbb döntést kellene hoznunk arról, hogy mit kellene a kohéziós alapok segítségével finanszírozni, és mit nem. Ez összefügg a éves pénzügyi keretről szóló vitával is. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, főként azon régiók tekintetében, amelyek még mindig lemaradással küzdködnek, és amelyekre különös figyelmet kell fordítanunk. Itt vannak a hálózatok, az energiahálózatok, a különböző TEN hálózatok, a közlekedési hálózatok is ide tartoznak, meg kellene vizsgálnunk, hogy hol lehet szinergiákat kiépíteni, különös tekintettel a nagy infrastruktúra és mérnöki projektekre. Sok esetben ezek a nagy építkezések esetén kéz a kézben járnak, és itt szinergiákat hasznosíthatunk. A projekteknek összhangban kell állniuk egymással is természetesen, a legapróbb részletekben menően ki kell azokat dolgozni, figyelembe kell venni az összes tényezőt az elektronikus kereskedelemben is, és csatlakozom a jelentéstevőhöz, én is szeretnék néhány kérdést feltenni. Néhány tagállam már önállóan kiépítette az üvegszálas hálózatokat. Hogyan ágyazható ez be a mi kezdeményezésünkbe, és hogyan tudunk mi egy katalizáló és koordináló ö, funkciót vagy szerepet ellátni hatékony módon? Mi a helyzet a szolgáltatók üzleti terveivel? Elhangzott, hogy projekt tenként születik döntés. Hogyan biztosítható az, hogy bizonyos a régiók ne maradjanak le, és hogyan kerülhető el a versenytorzulások kialakulása. Hogyan tudunk kezdettől fogva olyan projektekre összpontosítani, amelyek működőképesek, hogyan lehet kezdettől fogva a magánszférát is bevonni, hogyan lehet felszámolni a lemaradt régiók lemaradását. Láthatjuk, hogy a beruházók nem feltétlenül azokba a projektekbe ruháznak be, amelyek adott esetben működőképesek, hanem azokba mindenek előtt, amelyek azonnal nagy nyereséggel járnak, hiszen a befektetők tudják, hogy nyereséget kell elérniük az egyre nagyobb igényű részvényesek elvárásai miatt, és fontos kérdés a pénzügyi eszközökhöz, a forrásokhoz való hozzáférés is. Ezen múlik gyakorlatilag minden. Azt hiszem, ez a mechanizmus fontos szerepet játszhat a finanszírozásban, újabb tőke mozgósítható, külső tőke mozgósítható ezekkel az eszközökkel, de fontos, hogy egy hosszú távú beruházási stratégiát tartsunk szem előtt. Itt egy hatalmas összegről van szó, több milliárd, 9 milliárd euróról, amelyel magánszférából is mozgósítható tőke, de előfordulhat, hogy ez nem elegendő az egész Európai Unió szélesávú csatlakozásának megoldásához. Vannak olyan projektek, amelyek finanszírozás nélkül megoldhatatlanok egyszerűen. Franciaországban van egy hagyományos szolgáltató, amely szintén szem előtt kell, hogy tartsa a nyereségét is, de akkor is beruház, hogyha a nyereség nem ígérkezik túl nagynak. Úgy gondolom, ez egy nagyon jó példa, egy pozitív példa, de hogy ez európai szinten mindenütt így van-e, minden tagállamban, hát kételkedem benne. Az Európai Parlament mindig is megpróbálta a rádiófrekvencia tematikáját is napirenden tartani, és figyelembe venni ebben az összefüggésben. Ez egy nagyon fontos kérdés, hasonlóan a polgárok védelméhez, biztonságához is az internet használata során. Sok-sok kérdés merül itt tehát fel. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek és a bizottságnak is a válaszokat. Köszönöm. Tratman, eh, Köszönöm Trátman asszonynak, a bizottságnak mondom, hogy Hosszú a hozzájuk intézett kérdések sora, reméljük, hogy konkrét válaszokat tudunk ezekre kapni. Hökmárk úr kap szót. Madam President, thank you very much. Elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek is, Tozanovszki képviselőnek, ezért a kiválóan előkészített munkáért, ami tulajdonképpen jó alapot is teremt a mostani vitához és a továbbiakhoz is. Nézzük meg azért a kontextus, amiben most mozgunk. Ugye nem régiben elfogadásra került az új spektrum politika, rádióspektrum politika, ahol megvannak a célkitűzések, hogy a hozzáférhető és megszerezhető mobil adatforgalmazáshoz vezetők kívánunk lenni. Aztán egyre gyorsabb sebességű szolgáltatást is szeretnénk. Egy másik fontos tényező hogy ez egy olyan terület a társadalmon belül, ami hihetetlen gyorsasággal fejlődik. A beruházások is gyorsan létrejöhetnek, de ezen felül a technológia is hihetetlen gyorsasággal fejlődik. Én úgy ítélem meg, hogy csak a mobil adat transferen keresztül leszünk lehet, képesek arra, hogy elég gyorsak legyünk, és ez a 30, illetve 100 megabit per sebességes adat átvitel még 2020 előtt megvalósuljon. Úgyhogy az alapvető fontosság az az most, hogy ne a célkitűzéseknek a megfogalmazása mellett foglaljunk állást, mert ez korlátozó is lehet, és 2020 azért már mindjárt itt van, sokan azt gondolják, hogy már holnap itt van, de azért van még 8 évünk. Ha most 8 évre visszatekintünk, 2004-re, és akkor még ugye a technológia megítélése egészen más volt, nem voltak fúziók, olyanokra gondolok, amit az adatszolgáltatással kapcsolatos, elképzelhetetlen volt. A mobiladat átvitelnek a kapacitás, ami ma tulajdonképpen természetes, az annak idején még elképzelhetetlen volt, és azért erre emlékezzünk. Az a megérzésem, hogy amikor itt 2020-ról beszélünk, és célokat rögzítünk, amelyek lehet, hogy a jövő évre, 2013-ra helytállóak, azonban 2013 és 2020 között még nagyon sok minden fog történni. Meg vagyok arról győződve, hogy a bizottság által rögzített célok tulajdonképpen felülíródnak majd, a valóság felülírja ezeket. Mert sokkal gyorsabb a valóság, mint ahogyan nyomon tudná követni, és lépést tudna vele tartani a jogalkotás. Úgyhogy a jelentéstevőt kérjük fel arra, hogy erre reflektáljon. Azaz, hogy a célok rögzítése és a politikák, amelyek ezeknek a céloknak a megvalósítását szolgálják, legyenek ambiciózusak, a legnagyobb ambíciókat tartom itt helyesnek, és a bizottságtól pedig azt kérném, hogy a 2020-as kapacitások vonatkozásában szolgáljon itt részletekkel. Globális vezető sztenderdekről beszélünk-e 2020 vonatkozásában, hiszen azért itt nagyok a versenytársak, és a, a versenyterületek, ugye ez a 100 megabit per szekundum, ezzel, ezzel a célkitűzéssel nem vagyunk egyedül. Legyünk persze óvatosak, de azért ambiciózusak is legyünk. Máskülönben negyedik vagy ne, ötödik helyet célzunk meg, miközben ugye most annak az alapját kellene lefekteni, lefektetni, hogy mi legyünk az úttörők. Második dolog. Azt gondolom, hogy fontos, hogy a kritériumokat tudjuk biztosítani annak az elérésére, hogy a kohéziós alapokat fel tudjuk használni, azaz megfelelő módon tudjunk finanszírozni. Miközben én azt gondolom, hogy lehet, hogy pont fordítva kellene eljárnunk. Azaz a beruházásokról beszélni, mert a, nem a helyettesítés itt a legfontosabb, hanem az, hogy generáljunk további beruházásokat. Gyorsan kell lépni. Egész Európában zajlanak gyakorlatilag beruházások, viszont nem Európa minden területén el kell mondanunk, hogy a magasabb kapacitásoknak a támogatását szavatolnunk kell, mert ha csak a kereskedelmi beruházókban bízunk, az nem biztos, hogy elég. Ugyanúgy biztosítanunk kell azt, hogy a beruházások, amelyeket a saját eszközeiken keresztül adunk, E csökkenjenek, és ne csak a nagyvárosokra koncentrálódjanak. Ugye magas kapacitás, széles sáv, hát ez mind-mind nagyon gyorsan megvalósul, és az ebből fakadó probléma, amit sokszor nevesítünk, az az, hogy a nagyvárosokban egyszerűen nagyon-nagyon gyors a fejlődés, és alig tudunk ezzel lépést tartani, ebből fakad utána a digitális szakadék. Tehát gyorsabb egyszerűen az országok fővárosában a fejlődés, mint máshol. De talán nem is ez a probléma, hanem inkább az, hogy az országok egyéb városa és régiói nem tudnak lépést tartani, nem tudnak felzárkózni. Úgyhogy itt kell valamilyen más módozatot találni. És ezáltal jutok most el a harmadik ponthoz, harmadik reflexióhoz, ami egyben egy következtetés is, amin dolgoznunk kellene – nem hinném, hogy eltekintve a kivételes esetektől, és ahol a sűrűn lakott területeken és fővárosokban koncentráljuk a pénzeszközöket, karoljuk fel azokat is, akiknek kevesebb a pénz, akik lemaradást mutatnak az Európai Unióban, tehát a szegényebb területeket, vagy azokat a területeket, amelyek a gazdasági növekedésben még nem tudnak részt venni úgy, ahogy mi azt szeretnénk. Úgyhogy talán lehetne az a szabály minden kivétel mellett ezek a, a pénzeszközöket ne a sűrűn lakott területekre koncentráljuk, ahol egyébként is megvalósulnak a beruházások. A bizottságot ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy itt hogyan lehetne a kritériumokat tisztázni. Fontos persze, hogy legyenek prioritások, mert ugye vannak költségvetési eszközök, források, beruházási eszközök, mi, amelyeket akármire felhasználhatunk, hogyha ez a csapás irány, akkor már nem lehetünk annyira ambiciózusok, mert akkor mindenfelé elszórjuk csak ezeket a pénzeket. Úgy látom, be kell fejeznem. Köszönöm. Köszönöm, elnézést kérek. Nagyon-nagyon gyorsan telik az időnk, mondja az elnök asszony. Nem volt hozzászólási igény a többi árnyék előadó részéről, ha akarnak, akkor természetesen adok szót. Kreitzmann kolléga, Van der Stotten kolléga, parancs... szeretnének parancsoljon? Vorrei fare una richiesta di stare veramente in pochi minuti. Mindenkit kérek arra, hogy csak néhány percre szorítkozzon, mert nagyon eltelik az időnk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tegnap a Handelsblatt című német lap beszámolt arról, hogy a gyors hálózat új reményeket keltett, és a telekommunikációs ágazat nagy mértékben beruház a gyors hálózatokba, ezáltal abban reménykedik, hogy új fogyasztókat nyerhet meg a maga számára. Erről beszélt az előttem szóló képviselő is, ahol nyereségeket látnak, jó esélyeket látnak az eredményekre, ott nagyon nagy beruházásokra készek a különböző mhm. cégek. A magánberuházók itt színre lépnek, ahol problémák léphetnek fel természetesen. Azok a területek, amelyek kevésbé vonzóak a távközlési vállalatok számára, részben ide tartozik a vidéki területek többsége is. Erre kell különös figyelmet fordítanunk. A különböző tanulmányok már megmutatták, hogy milyen hozzáadott értékkel járnak a modern telekommunikációs hálózatok. Éppen ezért üdvözlendő, hogy a Connecting Europe eszközzel újabb lendületet szeretnénk adni ennek a területnek. A jelentés azonban nem ezzel a facilitással foglalkozik kiemelten, hanem azokkal az iránymutatásokkal, amelyek a transeurópai kommunikációs hálózatokra vonatkoztathatók. Itt azonban prioritásokat határozunk meg egy olyan terület számára, amely nem is lehetne fontosabb és jelentősebb az európai gazdasági növekedés számára. A digitális terület továbbra is gondokat okoz, a világ más területein már sokkal nagyobb előrelépések történtek az online kereskedelemben, és a határokon átnyúló kereskedelem Európában még mindig lemaradásban van. Összefügg ez részben a fogyasztók nyelvi nehézségeivel. A bizottság szeretne több nyelvű online szolgáltatásokat előmozdítani, ez főként a KKV-k számára lenne fontos, hiszen az ő esetükben fokozott korlátokat jelent a nyelvtudás hiánya. Emellett meg kell erősíteni a fogyasztók bizalmát a biztonságos internetbe. Fontos a fogyasztók felvilágosítása, és intézkedéseket kell tenni az illegális tevékenységekkel szemben. Továbbá üdvözlöm azokat a prioritásokat és célokat, amelyek az információs struktúrák biztonságába szeretnének beruházni. Főként a határokon átny- átnyúló öm, különböző ügyintézési, elektronikus ügyintézési lehetőségek nagyon fontosak, amelyek hozzájárulnak többek között a belső piac kiteljesedéséhez is. Végezetül szeretnék szólni a legnagyobb területről, ezek a széles sávú internet hozzáférések. Ezek elengedhetetlenek, mielőbb folytatni kell a hálózat kiépítését. Főként a vidék terület, vidéki területeken jelenthet nagyon nagy problémát, hogyha a szükséges infrastruktúrák nincsenek meg. Németországban is vannak olyan területek, vannak olyan tartományok, ahol a vidéki területeken nincs meg a szükséges internet hozzáférés. Itt a facilitás, valamint a struktúrás és kohéziós alapok bezárhatják ezt a hézagot. Fontos azonban minden jó szándék mellett megvizsgálni azt, hogy a beruházások valóban elérik-e a céljukat, és fontos megvizsgálni, hogy a csökkenő népesség mellett továbbra is ugyanakkora lesz a hiány, illetve a kereslet. Meg kell vizsgálni az alternatív lehetőségeket is, hiszen nem kell szükségszerűen a hagyományos hálózatokat választani, ezért adott esetben például a wifi hozzáférés, tehát a hálózat nélküli hozzáférés is megoldás lehet sok esetben. Vannak olyan sebességű internet hozzáférések, amelyek úgymond technológia semlegesek, nem szükséges szükségszerűen az üvegszálú kábel lefektetés az esetükben. A digitális menetrendben állást foglaltunk az üvegszálas kábel mellett, azonban kérdés, hogy egy vidéki területen vagy egy faluban adott esetben nem lehetene alternatív megoldásokat találni, amelyek költséghatékonyabbak is. Minden bizonyal érdekes lesz az eszmecsere, és nagy érdeklődéssel vállom az együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Eh, la signora Andrés Doctor vuole intervenire. Köszönjük szépen, Andes asszony. Parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a jelentés bemutatásáért és fel kell tennem magamnak a kérdés, és ezt a kérdést a bizottsághoz is intéz, intézem. Van elképzelése a bizottságnak arra nézést, hogy a KKV-kat hogyan lehetne jobban támogatni az infrastruktúrális projektek kapcsán, különösen a ö, vidéki területekre tekintettel. Nem vagyok ugyanis teljes mértékben meggyőződve arról, hogy ezek a nagy beruházások vagy a mobil hálózatok melletti kitartás, ami hát tényleg a világot előre kellene, hogy vigye, jó irányba mutat-e? Milyen tapasztalataink vannak a mobil hálózatokkal a vidéki területeken? Hát összességében ezek nem mondhatóak egyértelműen pozitívnak. Úgyhogy most arra hangsúlyt fektetni, hogy alternatív módozatokat is fel kell kínálni, a kevésbé sűrűen lakott területeken, illetve a vidéki területeken szerintem egy helyes csapás irány. Bácsi Tisz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Nagyon érdekes és nagyon érdekes dokumentummal van itt dolgunk. Az egész Európai Uniót érintő problémát feszegetünk itt, és Madurell asszony megállapításaiból nagyon fontos kérdések vezethetők le, illetve hát aggályok is kiérzékelhetők. Azt gondolom, hogy egy egyértelműbb, világosabb képet kellene kapnunk a technológiákra tekintettel, amelyeknek ugye az lenne a feladata, hogy a céljainkat elérjük. Akik az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakoztak, azokat ösztönözték arra, hogy a sávú kommunikációs rendszereket kiépítsék, hosszú távú, négy-hét évre szóló szerződéseket kötöttek, és a kötelezettségeket ezekben a szerződésekben nem mindig a realitásoknak megfelelően fogalmazták meg. Ezért én nem gondolnám, hogy a bizottságnak nagyobb szerepet vagy hatáskört kellene adni ezen a területen, de szeretnénk lehetőséget kapni arra, hogy részt vehessünk a vitákban, amelyeket az új technológiákról folytatnak, és amelyeket akár alternatívaként is alkalmazhatnak, hiszen az adat átvitelt javítani kell, különösen a elmaradottabb területeken. Köszönöm szépen. Zanovska, Köszönöm szépen, Zanovska asszony következik. Remélem, hogy világosan és tömören tud fogalmazni a három perces időkeretet betartva. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Először is köszönöm a kedves szavakat amelyekkel ezt a javaslatot illették. A biztosom szívéhez nagyon közel áll ez a javaslat, és szerintem megfelel azoknak az ambícióknak, amelyek a 2000, az Európa 2020-as stratégiában szerepelnek, és amelyeket ide ugye Barózó úr épített be. Az előadó, az árnyék előadók és bármely más képviselő kérdéseire természetesen mindig szívesen válaszolunk. Meg is próbálok a most felvetett kérdésekre válaszolni. Az első dolog. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a javaslat a jelenlegi formájában osztja azokat a célkitűzéseket, hogy a digitális szakadékot és a, megszüntessük, a digitális költségeket csökkentsük. A digitális menetrend ez, ez neked az egyik célkitűzése, és nem csak úgy próbáljuk elérni ezt, hogy Európát összekapcsoljuk, nem csak ezzel az eszközzel, hanem politikai és költségvetési típusú lépéseket is teszünk, ezeken ezek most is zajlanak, és a jövőben is. használni fogjuk ezeket. A strukturális alapok bevonása megteremthető, amennyiben a tanács és a parlament a szabályokat, tehát a rendeletet lefekteti, és nem fogalmaz meg megkötéseket. Ezt észben tartva vizsgáltuk felül a javaslatunkat. Azt is tudjuk, hogy attól is függ mindez, hogy az egyes tagállamoknak mik a szándékai, illetve hogy a parlament mennyire hajlandó a felülvizsgálatra, illetve például a szélessávú befektetésekre való felhasználását a strukturális alapoknak ki hogyan fogadja el a jelenlegi javaslat, ami az asztalon fekszik, lehetővé teszi, lehetővé tesz bizonyos szinergiákat, másokat pedig nem. Mi úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a helyzetet optimalizálni a jelenlegi korlátos pénzügyi erőforrások fényében hogy ez, ezek a fajta beruházások megvalósulhassanak. Tisztában vagyunk azzal is, hogy természetesen nem könnyű pontosan meghatározni azt, hogy a magánbefektetők hogyan fognak viselkedni, a távközlési cégek döntéshozatalá nem látjuk előre mindig a befektetésekről. És ez a szélessávú szolgáltatásokra is igaz, itt a beavatkozás azt célozza, hogy támogassuk ezeket a kezdeményezéseket, hogy aztán elérhetőek legyenek. A javaslat tehát csak teret enged, úgymond, ezeknek a kezdeményezéseknek. Tehát az egyes tagállamok léphetnek, például Franciaországban ugye most ez történik, de az egyéni kezdeményezések regionális vagy önkormányzati szinten is beindulhatnak, ahogy más tagállamokban látható ez. Nagyon fontos, hogy amikor például az üzleti terv megengedi, hogy a magánszférát bevonjuk, akkor mi támogassuk ezt, és könnyítsük a magánszféra bevonását, és ezért láthatják ugye a másik javaslatot, tehát az Európa összekapcsolása eszköz az erre összpontosít a pénzügyi eszközökre. Aztán érkezett egy kérdés a projektek kiválasztási szempontjaira vonatkozóan is. Leginkább attól függ ez, hogy a magánbefektetők, illetve a közféra, magánszféra partnerségei mit hajlandóak javasolni és elfogadni. Mi segíteni kívánjuk az állami eh, szerveket, hatóságokat abban, hogy különösen a vidéki területeken eh, tudjanak támogatni projekteket, valamint még egy nagyon fontos dolog, a jó gyakorlatot szeretnénk elterjeszteni az európai régiók között, hogy a jó megoldások, amelyek egy helyen működtek, más helyen átvehetők legyenek. Tudjuk, hogy ezen a területen nagyon gyorsak a változások. És ezért rugalmasságra is szükség van, természetesen ellenőrzésre is, és a döntéshozók munkáját is biztosítani kell. De természetesen, hogyha nagyon sok apró részletet kőbevésünk, akkor abszolút nem lesz ez a javaslat működőképes, illetve hatékony. Egyetértünk azzal is teljes mértékben, hogy igen, ambíciózusak legyünk, de hát azért az ambíciók szintje, illetve a hitelesség szintje két olyan szempont, amit ki kell egyensúlyozni, és hogyha manapság, ha megnézzük a piacokat, akkor Cruz biztos asszony álláspontját követhetjük, tehát azért az eléggé elmentünk már a maximum ambíció szintig, amit a piacok hajlandók elfogadni. A jelenlegi javaslat jelenlegi formája biztosítja azt, hogy nem szorulnak ki a magánbefektetők a feltételek, tehát hogy a pénzügyi eszközök használatra vonatkozó feltételek, ahogy az a rendeletben szerepel, azt szolgálják, hogy a közpénzeket olyan um, esetekre használjuk fel, ahol a piac nem működik és az elsődleges partnerünk az Európai Beruházási Bank. Az Európai Beruházási Bank olyan szerepet játszik, amit a magánbefektetések nem tudnak betölteni. Ha megengedik, akkor majd egy másik kollégám fog válaszolni a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekre. Elnézést, mondja az elnök asszony. Tényleg csak egy percre, mert nagyon-nagyon szorít minket az idő és nem tudjuk befejezni a munkánkat. Tehát kérem, hogy maximum egy percben beszéljen. Köszönöm szépen, elnök Azt hogy nagyon röviden fogok választ adni arra a kérdésre, amit Toszenovszki úr kérdezett, hogy hogyan választottuk ki a területeket a szolgáltatások kapcsán. Három kritérium van, az egyik az, hogy digitális szűkeresztmetszet legyen, ahol beavatkozásra van szükség, a másik, hogy mennyire az érettség, tehát hogy az érintett területen mennyire érett meg a helyzet. A legtöbb szolgáltatás kísérleti fázisban van, hát el kell jutni az érettségnek olyan fázisába vagy szakaszába, hogy kiválaszthatóak legyenek, illetve alkalmazhatóaknak kell lenniük. Ezeknek a kritériumoknak az alapján választottuk ki azokat a projekteket, amelyek a mellékletben szerepelnek. Azt is gyorsan hadd mondjam el, hogy ezt a listát még nyitott listaként kezeljük, illetve így javasoltuk. Mi a jogalkotókkal együttműködésben mondjuk kiegészíthetnénk ezt a listát, vagy akár el is vehetünk belőle néhány projektet, hogyha erre amire szükség van. És azzal fejezném be anyanyelvemen, azt mondom, hogy ami a rurális, a vidéki térségeket illeti, ez egy nagyon jó és hatékony javaslat lehet, köszönöm szépen. Nagyon jó és jó gyakorlat lenne, mondja az elnök asszony, hogyha a bizottság képviselői legalább konkrétan tudnának válaszolni a kérdésekre a külön érvelés és magyarázatok nélkül. Úgyhogy önöket is kérem, hogy ha nem, mivel nem volt idő részletesen válaszolni, küldjenek írásos választ nekünk, nagyon nagyra becsülnénk az írásos válaszokat. Kerüljük el az ismétlést, nem tudom, hogy az előadó szólni kíván-e, össze kívánja-e foglalni a vitát. Jó, akkor ezzel ezt így lezárhatjuk. Nem, mégis? Mégis kíván néhány szót szólni? Elnök azt, hogy nem akarom bonyolítani az életét. Nagyon-nagyon röviden szeretnék csak két dologra reagálni. Egyetétek Tratman asszonynal. Nagyon fontos, hogy jól értékeljük a pénzügyi hatását ennek azért, hogy tényleg az, az életbe vágó pontokkal foglalkoznunk, és kollégámmal egyetétek, én matematikus vagyok, gyógyszerész vagyok, a, a szakmám, tehát a szakmám az matematikus gyógyszerész, és én a, a gyógyszerész annak idején az egyetemen tényleg hát nagyon fantasztikus volt, de hát ezek az idők elmúltak, a fejlődés nagyon-nagyon gyors, és néhány éven belül még hatalmasabb ugrás fog történni. Köszönöm szépen, és izgatottan várom az együttműködést a kollégákkal. Köszönöm szépen. Az előadónak mindenki ismeri az időbeosztást és egyébként is írásban megkapják a határidőket. Akkor gyorsan ugorjunk a következő napirendi pontunkra, a növekedést szolgáló egészségügy elnevezésű harmadik többéves uniós program. Mária Bárjai Kucset az előadó, és kérem, hogy próbáljon rövid lenni, mert nagyon-nagyon sok a késés. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék hallgatni önre, és tényleg röviden fogalmazni. Napirendünk szerint ugye itt más napirendi prond szerepelt volna, de akkor én most a saját pontomra térjek át, mert az online témára, az audiovizuális alkotások online forgalmazása lett volna a téma. Két jelentésünk van, az audiovizuális alkotások, illetve a növekedés szolgáló egészségügy. Jó, No, hát tudják, hogy az ITRE állásfoglalása a Kulturális Bizottsághoz az egészségügyet illető témában készült. Az eredeti szerző jelölt elhagyta a szakbizottságot, én vettem át az ő feladatát. Úgyhogy Enci úr tervezetéből indultam ki. A legfontosabb elgondolások mire vonatkoznak? Ugye a, az online piacnak a szétabrózódottságára ö, utal elsőként, aztán ugye itt az engedélyezési eljárásokra, amelyet európai szinten kellene koordinálni azért, hogy egy digitális belső piacot meg tudjunk teremteni. Arra is koncentrálnunk kell, hogy az online szolgáltatásokat, a terjesztésre szolgáló platformokat jobban tudjuk megszervezni, és hát az internetre vonatkozó szabályokat ne sértsék. A technológiai vállalkozások, az internet szolgáltatókra is igazak ezek a megállapítások, és nyilván az NGO-knak a a jogait, illetve kívánalmait is figyelembe kell venni. A megfelelő díjazást is szeretném kiemelni itt a jogtulajdonosok számára, anélkül így itt bárkit jobban előre tartanának és jobban kivételeznének vele. Úgyhogy átfog európai tanulmányok révén jobban megismerhetnénk a realitásokat, és ebben a tekintetben, ebben az értelemben tulajdonképpen a szellé, szellemi jogok védelmét átvevő hatóság, európai hatóság megbízást adhatna az előbb említett tanulmányoknak az elvégzésére, amelyel a párhuzamosságokat is elkerülhetnénk, és a meglévő hatékosságot jobban ki tudnánk használni. Aztán itt aláhúzásra kerül még, hogy a Kreatív Európa program, amit a bizottság indított útjára, a terjesztést is zászlájára tűzte, a hozzáférés az online alkotásokhoz európai és globális szinten is nagyon ö, lényeges lenne. Tehát ezek az alap elgondolások ebben a dokumentumban, és természetesen örülök, hogyha további hozzászólásokkal gazdagíthatjuk ezt. Grazie a Maria Badier-Couché, che ci ha detto molte cose. Köszönöm szépen Mariának, aki nagyon sok mindent mondott nagyon rövid idő alatt. És kezdjük meg a vitát, parancsoljon, asszonyom. Hej, um, jag skulle vilja tacka eh, Maria Badiai Kucset för hennes framför. Nevenetet szeretnék mondani eh, Badiai Kucsetnek ezért a bemutatásért. Nyilván nagyon helyes, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az internet hozzáférés széles körül legyen, és a terjesztés is lehetővé váljon az internetszolgáltatók számára. Kicsit szomorú vagyok amiatt, hogy a jelentés a mostani formájában arra hívja föl a figyelmet, hogy a magán szereplők közötti együttműködést kellene előmozdítani, annak érdekében, hogy visszaszorítsuk a szerzői jog sértéseket. Korábban is volt már ilyen, és hát ezért helyeztük a hangsúlyt a hálózat semlegességre. Illetve ugye hát ne felejtsük el annak a negatív hatását, hogyha befolyásolni próbáljuk a tartalmakat, hiszen ez hatása van a vállalkozós, vállalkozásokra, illetve a digitális belső piacnak az alakulására is. Nem tudom, hogy a szerző hogyan gondolkodott, amikor a szövegnek ezen szakaszát fogalmazta meg. Van-e még valaki, aki szólni kíván? Nos, hogyha nem, akkor a bizottság képviselőjének, Andró úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Euh, merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A zöld könyvben amely a digitális menetrenddel foglalkozott, és amely 2011 májusában készült el. Összegyűjtöttük tulajdonképpen az összes javaslatot, ezt közé is tettük, hozzáférhető. Összességében körülbelül 220 kérdésre kerestünk választ ezzel a témával kapcsolatosan. A szerzői jogok tulajdonosairól esik itt szó többek között, és ez év májusára tervezzük a széleskörű nyilvános konzultációt, illetve meghallgatást, remélhetőleg októberig, illetve őszig sikerül ezt lebonyolítani. A, az előző felszólaló az imént egy kérdést tett fel, amelyel kapcsolatosan nem értettem meg pontosan, hogy a zöld könyvre vonatkozott-e, avagy a jelentéstevőre. A jelentéstevő jelentés tervezetére vonatkozott a kérdésem, mondja a képviselő. Ez... Nos, akkor visszaadom a szót az előadónak. Nyugodtan egy-két percben azért összefoglalhatja az elhangzottakat. En relación a, la pregunta que ya... Köszönöm szépen. Visszatérve arra kérdésre, amelyről azt gondoltam, hogy a bizottságnak szól, nos, úgy gondolom, sürgősen megoldást kell találnunk arra a kérdésre, hogy hogyan tudjuk az egyensúlyt fenntart a szerzői jogok tulajdonosai, illetve az ő jogai között egyrészt, másrészt pedig a kulturális alkotásokhoz való hozzáférés között. Ez egy sok-sok éve napirenden lévő kérdés. Fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla ehelyütt is, és fontosnak tartom azt is, amit az Európai Bizottság mondott, nevezetesen, hogy nem sokára lesz egy meghallgatás ebben a témában. Fontos, hogy közös megoldást találjunk, együttműködve a fogyasztókkal, az alkotókkal, mindenkinek, minden szereplőt be kell vonni a megoldás keresésébe, akkor, hogyha azt akarjuk, hogy egy kiegyensúlyozott megoldás szülessen. Az alkotók, akik kulturális tevékenységet végeznek, tartalmakat alkotnak, őket is kielégítő válaszsal kell ellátnunk, valamint a fogyasztókat is. Azt hiszem, hogy mindannyian egy csónakban nevezünk. Nagyszerű, akkor lezártnak tekintem ezt a vitát. Március 7-én módosítók benyújtásának határideje, és április 24-e lesz a szavazás, és még egyszer visszaadom Mária Badia Kusének a szót, mert a növekedés szolgáló egészségügy harmadik többéves uniós program kapcsán szintén ő a felelős. 5 perc jut az előadóra, és elnézést kérek, hogy az előbb ennyire szigorú voltam. Los voy a necesitar, voy a ser breve otra vez. Lehet, hogy nem is lesz szükségem 5 percen, nem fogom ezt kimeríteni, mert rövid leszek. No, ez a program a növekedés szolgáló egészségügy, ugye óriási kihívásokkal küzd, hiszen az egész Európai Unióban érzékeljük a nehéz gazdasági helyzetet, a válság miatt és a változó, öregedő társadalmunkat. Nos, hát ebben a kontextusban terjesztett elő a bizottság a saját programját, hogy az egészségügyi rendszereknek és a polgároknak az általános egészségügyi állapotát fenntartható módon javítsa. A bizottság számos lehetőséget lát arra, hogy európai szinten cselekvésre kerüljön sor, nyilván az egészségügyel összefüggésben határon átnyúló javaslatokat terjesztett elő, gondolok itt egy olyan lehetőségre, hogy ezt a programot hogyan lehetne például az orvosi kutatásoknak a szolgálatába állítani, jobban koordinálva az európai kezdeményezéseket, és nyilván az együttműködés az egészségügyben itt Európában is szavatolni tudná a fenntarthatóságot, illetve a fejlődést. Figyelni kell természetesen az egyensúlytalanságokra és az egészségügyi szektorban, a regionális és nemzeti szintű különbségekre gondolok itt, Egy számos olyan betegségre, amelyek eddig csak a fejlődő országokban jelentkeztek és jelentettek problémát, viszont most már Európában is felütötték a fejüket. Itt európai megközelítésre van szükség, mert ezzel nem csak az európai érdekeket szolgáljuk, hanem tulajdonképpen az életminőséget javítjuk Európában, illetve más országokban is, ahol ezek a betegségek komoly gondokat okoznak. A program komplementaritása is kiemelendő, főleg a növekedés kontextusában, hiszen ugye az új munkahelyek és az új készségek a fehér köpenyes munkákban, tehát itt az egészségügyben dolgozókra utal, utalunk. Ezeknek az embereknek a képzése, illetve továbbképzése európai szinten mindenképpen biztosítandó, hiszen ne felejtsük el, több mint 20 millió emberről beszélünk, akik az egészségügyben dolgozunk, dolgoznak, és ez a szám valószínűleg még növekedni fog, ne felejtsük el az előregedő társadalmakat. Ebben az összefüggésben nagyon fontos, hogy a technikai, műszaki előrelépésben rejlő potenciálokat ki kell használni annak érdekében, hogy az egészségügy is tovább léphessen, tovább fejlődhessen. Tehát a technológia eh, szektorban a kutatásfejlesztés és az innovációra utalva mindenképpen szükség van az előrelépésre, aztán a dolgok, a tárgyak internetére is utalnék, egy évvel ezelőtt született erre vonatkozó nagy dokumentum, úgyhogy mindennek nagyon fontos szerepe van, és meghallgatnám szívesen az önök véleményét is erről. Köszönöm szépen első árnyék előadónknak, Jordan kollégának adom át a szót. Hvala lépa. Én hvala poročevalki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is, amiért ilyen szépen bevezette a témát. Való igaz, szükség van erre a dokumentumra a válság miatt, a társadalom elöregedése miatt, de szeretném hozzáfűzni azt, hogy itt van ugye az éghajlatváltozás problémája is, és nagyon fontos világos válaszvonalat vonnunk a között, hogy milyen pénzügyi eszközöket használunk fel, így például az éghajlatváltozás területén is, az az elleni küzdelemben nem csak az emberek jólétét érinti ez a témakör, gazdasági lehetőséget is nyújt a fenntartható fejlődés megteremtésére. Különösen fontosak itt azok a kihívások, amelyek az emberi erőforrásokra vonatkoznak 2020-ig. Abból indulhatunk ki, hogy egy millióval kevesebb lesz az egészségügyi dolgozók száma, mint amennyire szükség volna. Aztán fontos látni a társadalom előregedésének folyamatát, valamint a prevenció megelőzés fontosságát, és hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy az emberek megbetegedjenek. Különös fontosságú témakör az egészségügyi szolgáltatások piaca is. Hogyha megfelelően alakítjuk ki ezt a piacot, akkor mi Európai Unióként hozzáadott értéket is teremthetünk különösen fontos a szinergiák kiaknázása, és ez a program, amely a növekedést szolgáló egészségügy címet viseli, összhangba hozható más intézkedések és eszközökkel, úgy a strukturális alapokkal és a Horizont 2020 programmal is. A módosítókkal nagy részt egyetértek. Hangsúlyozták a továbbképzést, illetve az egészségügyi dolgozók képzését, továbbképzését, azokat a társadalmi csoportokat, amelyek a legérzékenyebbek, legsérülékenyebbek, valamint a tagállamok közötti egészségügyi rendszerek szinergiáit is említették többen. Néhány dolgot még hozzáfűznék. Kiegyensúlyozott támogatásra van szükség a program négy célkitűzése tekintetében. Ezek prioritások, és hogyha prioritásként kezeljük őket, akkor kiegyensúlyozott támogatásra van szükség. A jelentéstevő ezt nagyon jól megfogalmazta. Azt mondja ugyanis a tervezetében, hogy a kutatás és a fejlesztés fontos témát képeznek, és az egyik, a négy célkitűzés közé tartoznak. Fontos volna továbbá bizonyos cselekvések, fellépések közvetlen finanszírozása. A jogszabály tervezet kimondja, hogy az Európai Bizottság közvetlenül finanszírozhatna bizonyos tevékenységeket kiírások, pályáztatások nélkül. Itt hatalmas összegekről van szó, jelentős forrásokról, támogatásokról, ezért el kell gondolkodnunk arról, meg kell fontolnunk, hogy megengedjük-e, hogy a projektek megkapják-e ezeket a támogatásokat pályáztatás nélkül, Más szóval, hogyha ezt megengedjük, akkor a kritériumokat világosan le kell fektetni, ez ideig ugyanis ezeket nem sikerült megfogalmazni megfelelően. Vannak továbbá technikai megjegyzések is. Úgy gondolom a dokumentumnak világosan tükröznie kell az Európai Parlament eddigi állásfoglalásait, és kezdetben ugyanis ennek a, ennek a követelménynek még nem tette leget a dokumentum, és fontos a civil szervezetek függetlenségét is világosabban meghatározni fontos, ugyanis, hogy ezeknek politikailag függetleneknek kell lenniük. Köszönöm. Non ci sono altri interventi, la parola. Igen, ha nincs más hozzászóló, akkor Zsiró úrnak, a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Uh, hello, uh, my name is Robert Salter, and I was... Köszönöm szépen, Robert Salter vagyok. Én fogok a kérdésekre válaszolni. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy az ITRE szakbizottságban meghallgathattuk a javaslattal kapcsolatos véleményt. Az előadóval már felvettük a kapcsolatot, úgyhogy meg tudtuk vitatni az egyes elemeket, javaslati elemeket, és remélem, hogy tudunk még egy-két kérdést tisztázni, különösképpen ami a véleménytervezetet illeti, amelyet benyújtottak. Egyetértünk azzal, hogy ezt a programot mindenképpen a teljes stratégia fényében, tehát a 2020-as Európa 2020-as stratégia fényében kell vizsgálni. A cím egyébként ezt nagyon jól ki is fejezi, tehát hogyan lehet hozzájárulni a növekedéshez, de egy egészséges társadalom hogyan is előfeltétele annak, hogy egyáltalán lehessen növekedés. Azt szerettük volna kihangsúlyozni az úgynevezett szegénységgel összefüggő és elhanyagolt betegségek esetében, hogy ez egy olyan kérdés, amely túllép a földrajzi területen, amelyre ez a program hatást tud gyakorolni, hiszen rengeteg ilyen betegség nem az Európai Unió területén üti fel a fejét, hanem a partnerországokkal való együttműködésben nézünk ezekkel szembe. Nagyon örülünk annak, hogy figyelembe vették azokat a módosítókat, amelyek az úgynevezett fehérköppenyes állásokra vonatkoznak. Igen, pontosan arról a gondolatról van szó, amelyen mi is dolgozunk a programban, úgyhogy ez is valami, amit magunkkal tudunk vinni egy kis gondolkodni valónak, és aztán pedig az egészségügyi program, illetve a Horizont 2020-as kutatási program közötti kapcsolatról mondanék. Hát ez a következő világos munka megosztásra van szükség, mi kisebb program vagyunk nyilván, mint ez a Horizont 2020, ezért az ambíciónk nem az, hogy magát a kutatást mi végezzük el, hanem az, hogy segítsük a kutatás eredményeinek a felhasználását a tagállamokban. Ezt a meglevő pénzügyi eszközökkel tudjuk megtenni, például a tagállamokkal együtt folytatott cselekvésekkel. Jordan Csizely asszony megjegyzésére pedig azt mondanám, megnyugtathatom önt, nincs semmilyen lépés, amelyre úgy tennénk javaslatot, hogy az előzetes költségelemzést végrehajtjuk. A pénzügyi szabályokat mindig szigorúan betartjuk, ami az EU pénzügyi eszközeinek a kezelésére vonatkozik. Tehát garantáljuk, hogy az EU adófizetőinek a pénzét bölcsen előre látóan használjuk fel. Minden, amit a program egyébként tartalmaz, majd a programbizottság döntésének tárgyát képezi és pályázati kiírást is ki kell írni a tagállamokkal folytatott együttműködésben, ez ne, tehát nem semmi újdonságról nincs szó, csak magyarázatot adtam. Hát mindketten tisztázhatjuk ezt, igen, de nincsen azt hiszem másra szükség. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Ha az előadó asszony reagálni kíván, akkor megadom neki a lehetőséget. Solamente para agradecer la colaboración con jó, köszönöm a szót, és a bizottságnak is köszönöm az együttműködést, Jordan Csizeli asszonynak is köszönöm a hozzászólást, és természetesen továbbra is együtt dolgozunk azon, hogy ez a jelentés nagyon érdekes aspektusokkal gazdagítsa a növekedés szolgáló egészségügy programját. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje március 7-e, déli 12 óra. Jaj, Kelly úr, el ne felejtsem, nem vettem észre. Elnézést kérek, elnök asszony az audiovizuális alkotások online forgalmazása témájában akartam volna szólni. Ivo Belez árnyék előadó nevében, aki most ugye nincs itt, mert az ázsiai delegációval utazott el. Itt van egy féloldalas megjegyzése vagy véleménye, ezt fel tudom olvasni, hogyha ez rendben van. Tudom, hogy a napi rendi pontokat egy kicsit felcseréltük, volt itt némi kavarodás. Rendben van ez? Yo, evidentemente, no tengo ningún inconveniente en que el, este señor... Természetesen nincs ezzel semmi gond. Kelly úr nyugodtan felolvashatja azt, amit Beletúr átadott neki. De annak érdekében, hogy ne keletkezzen teljes zavar, én azt javasolnám, hogy Ivo Belete akár közvetlenül is felváltam a kapcsolatot. Nekem mindegy, felolvashatja akár a képviselő úr, de talán az lenne a legjobb, hogyha én személyesen összeülnék vele, négy szem között tisztáznám vele a dolgot. Problémi, perché la discussione... Igen, hogyha nincs ezzel gond, mert ugye már lezártuk az eszmecserét, a bizottság is elmondta a véleményét, és így tovább. Tehát ezt a napirendi pontot lezártuk, de hát esetleg akkor eh, beletúr egyszerűbb lenne ha beszélne az előadó asszony, talán egy picit így könnyebb, mint az, hogy már egy ennek a végén máshol felolvas itt egy fél oldalt. Tehát, hogyha megvan ez a leírt hozzászólás, akkor itt ezt átadhatja a titkárságnak, hogy ez beletúr hozzászólása, és mi ezt eljuttatjuk az előadóasszonynak, és természetesen ők négy szem közt meg is tudják ezt beszélni. Jó, köszönöm szépen. Bene, grazie. Passiamo al punto successivo térjünk is el a napirendünk következő pontjára, ami a 18-as pont lesz. Az EU és tagállamai, valamint más államok közötti hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás. Ugye az USA, Ausztrália, Japán, Kanada, Korea, Marokko, Mexikó, Svájc, Szingapur és Új-Zéland még a további aláíró országok, és Amelia Anders Dotter az előadó, akinek rögtön meg is adom a szót. Tack, ordföranden. Um... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, az árnyék jelentéstevőknek is, akik nagymértékben támogattak engem a munkám elvégzése során. Ez a kereskedelmi megállapodás azt tűzte ki célul, hogy a szerzői jog elleni illetve a szerzői jogsértések ellen fel tudjunk lépni. A 2007-es, 2010-es Európai Bizottság tárgyalt ezügyben. A bizottság már korábban is utalt arra, hogy a tárgyalások során nem volt biztosított az átláthatóság teljes mértékben. Más ügyek kapcsán is volt már példa arra, hogy követeltük az átláthatóság mértékének a megnövelését. Az elmúlt hónapokban nagyon nagy érdeklődést váltott ki ez a megállapodás az Európai Unió különböző tagállamaiban. Tiltakozási hullám indult, és ez újabb vitát szült itt a parlamenten belül is. Úgy gondolom, sokan, sokakat megkerestek e-mailben, levélben, telefonon az aggódó polgárok, akiket aggaszt a megállapodás esetleges, aggasztanak a megállapodás esetleges következményei. Mi Európai Parlamentként és mi itt a szakbizottságon belül is talán el kellene, hogy gondolkodjunk azon, hogy milyen következményei lesznek a megállapodásnak az iparra. Az elmúlt héten az Európai Bizottság úgy döntött, hogy sajtóközleményt tesz közzé, amely foglalkozik a polgárok aggájaival. Most pedig az Európai Bíróságnak is nyilatkoznia kell arról, hogy a megállapodás összhangban áll-e a szerződésekkel. Üdvös, hogy az Európai Bizottság ilyen nagy figyelmet fordít erre az ügyre, azonban sok-sok kérdés vetődött fel az ipari szereplők körében és a megállapodással kapcsolatosan, és ezeket egy ilyen sajtóközlemény nem tudja megválaszolni, sem az Európai Bíróság ítélete nem tud választ adni ezekre a kérdésekre. A távközlési cégek több ízben is hangot adtak aggájaiknak azzal kapcsolatosan, hogy a megállapodás kötelezi a résztvevő országokat arra, hogy a magán szférabeli szereplőkkel működjön együtt, és ez a semlegesség elvét, illetve az azonos elbánás elvét is sértheti. Az internet szolgáltatónak nyílt semleges platformot kell képviselnie minden felhasználó és minden vállalkozás számára. Hasonló kérdések vetődtek fel a kisvállalatok részéről is Európában. Ők is aggódnak, mert úgy gondolják, hogy a megállapodás negatív kihatással lehet jövőbeni tevékenységükre. A megállapodás sok helyütt olyan fogalmakat használ, amelyekre figyelmet kell fordítanunk, mert az európai jogalkotásban ezeknek a fogalmaknak nincs hagyományuk, illetve nincsenek konkrét vonatkozási pontok ahhoz, ami már létezik az európai ö, joggyakorlatban. Vannak tehát kérdések azzal kapcsolatosan, hogy a megállapodás milyen kihatással lesz a jogértelmezésre az Európai Unióban, és hogy ennek milyen következményei lesznek az ipari szereplőkre. Sokan attól tartanak, illetve sokakban felmerült az a kérdés, hogy a megállapodás adott esetben harmadik országokban is alkalmazható lesz majd, ezáltal adott esetben kereskedelmi korlátok épülhetnek ki az Európai Unió és harmadik országok között, hogyha a megállapodás arra biztatja az ottani hatóságokat, hogy különböző filtereket, szűrő mechanizmusokat alkalmazzanak. Ez adott esetben az európai vállalkozásokat elrettentheti attól, hogy a harmadik országbeli piacokon is tevékenyé váljanak. Ezeket a kérdéseket, aggályokat nem sikerült konkrétan megválaszolni, és nem vizsgálták meg azt sem, hogy ez a megállapodás hogyan befolyásolhatja a távközlési ágazatot, illetve milyen kihatással lehet az innovációra, az innovációs készségre, lendületre a kis- és középvállalkozások körében. Egy különleges interakció alakult most ki az Európai Bizottság és az Európai Bíróság között, és a mi tevékenységünk, a mi parlamenti tevékenységünk egy kicsit a ö, háttérbe szorult. Mi intézményként valószínűleg nem tudunk majd véleményt alkotni, hogyha az Európai Bíróság ítéletet hozott ez ügyben. Igen, bizonytalan a jövő ez ügyben. Sok minden függ majd attól, hogy az INTA szakbizottság milyen döntést hoz holnap. Azt gondolom, kár volna, hogy a politikai vitát berekesztjük, hiszen már olyan nagy figyelem irányult ez idáig is erre a kérdésre a tagállamokban. Ez is azt mutatja, hogy fontos tovább beszélnünk erről a kérdésről, és sok ember érdekében is áll, hogy tovább folyjon a vita. Egy megoldás lehetne az, hogy a szakbizottságunk egy tanulmányt kér, egy tanulmányt, tanulmány elkészítésére ad megbízást arról, hogy a megállapodás hogyan fogja a hálózatokat, hálózati tevékenységet befolyásolni, illetve az online kereskedelmet. Ezt megtehetnénk még mielőtt az Európai Bíróság véleményt alkot, Továbbá fontos lesz számomra és az árnyék jelentéstevők számára is, hogy az INTA, az INTA szakbizottságban folyó munkát tovább nyomon kövessük. Az INTA szakbizottság akár egy előzetes jelentést is készíthet, annak érdekében, hogy a demokratikus vitát továbban, továbbra is életben tartsa, és mi is hozzájárulhatnánk a magunk részéről az INTA munkájához, azáltal, hogy az ipar szemszögéből, az ipari szereplők szemszögéből megvilágítjuk a kérdést. Előfordulhat, hogy a júri is, a júri szakbizottság is kéri, hogy a parlament az Európai Bíróság véleményét követően szintén alkosson véleményt, sok-sok lehetőség van. Tehát bizonytalan, hogy merre alakul a helyzet. Természetesen mindenkit folyamatosan tájékoztatunk a fejleményekről, és nagyon várom a kollégák megjegyzéseit is. Egy nagyon fontos témáról van itt szó, és minden bizonyal még sokat fogunk foglalkozni ezzel. Köszönöm szépen! Bene, grazie. Jó, köszönöm szépen. És De Angelis úrnak adom át a szót, aki az árnyék előadók egyike. Parancsoljon. De Angelis. De Angelis úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagyon nagyra értékeltem az előadóasszony munkáját. Szerintem kiváló munka ez, és ez az eszmecsere alapját képezi. Hát most nem fogok itt részletekbe menni arról, hogy a közvélemény, illetve hogy az állampolgárok életére milyen hatással van az akta megállapodás, mindannyian ismerjük azokat a témákat, amelyek foglalkoztatják a, az embereket, tehát hogy miről van itt szó. És a tudás, az innováció gazdasága érintett is. A digitális környezetben a tudás alapú gazdaság kapcsán, ugye a tudás itt azt jelenti, hogy kommunikáció és információ. Nagyon sok tagállamban tiltakozások voltak, illetve fel is szólították az embereket arra, hogy mozgósítsák magukat, mert úgy érzik, hogy az akta az a virtuális tér határait is jelzi. De nincs kétségem a felől sem, hogy az akta először is, vagy elsősorban kereskedelmi megállapodás, amely a hamisítás elleni megállapodás, hiszen a hamisítás tönkreteszi a piacokat, a fogyasztók számára is káros, illegális munkásokat foglalkoztat, és így tovább. Nagyon régóta nem történt meg az a fellépés, amelyre szüksége lett volna. A nemzetközi maffiák kezei, kezében van nagyon sok olyan gyártás, hogy hamis, termé- hogy hamis termékeket gyártanak, és ezzel károsítják a mi piacainkat. Tehát ö, szigorúbb fellépést ö, fogalmaz meg. Egy, ö, ez a megállapodás igazságügyi együttműködés és egyéb koordinációról van szó, mert nagyon gyakran a jogszabályi megállapodás ugye elakadt a tanácsban, és aztán az események meg tovább léptek. Az IPRE 2-es irányelvre utalnék vissza, amelyet ki lehetne javítani. Ebben a nemzetközi megállapodásban tettek erre kísérletet. A mi eszmecserénk most a hamisítás elleni küzdelemmel foglalkozik, és szeretnék szeret, várom a bizottságtól, hogy reális és kézzelfogható eredményt hogyan remélhetünk egy olyan megállapodástól, amelyet Kína nem ír alá, és hogy mondjuk a világkereskedelmi szervezet, az ENSZ, vagy más szervezetek szerepeit mi. A hamisítás elleni küzdelem kapcsán szerintem szükséges az, hogy fontos módosításokat eszközöljünk a szövegben. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy választást most ratifikálunk, tehát igen vagy nemet tudunk mondani, nem tudunk dolgozni a szövegen, annak érdekében, hogy egy jobb szöveget lehessen majd elfogadni. Tehát vagy az aktát elfogadjuk és pont, vagy pedig el van utasítva az egész. A 27-es cikk ugye problémás. Az internetes, az online hamisítás elleni küzdelemről van itt szó, hát a szövegben a szerzői jogok, hogy a szerzői jogoknak milyen pontos megsértéséről van szó, nem találunk erre vonatkozóan definíciót, meghatározást és az érintettek mondjuk, érintettek ellen mondjuk eljárás is indítható. Az elektronikus kereskedelmi irányelv volt ugye az előző irányelv, amely ezzel a témával foglalkozott, ott nem szerepeltek ilyenek. Tehát nagyon-nagyon érzékeny témáról van szó, különböző érdekek ütköznek itt össze, és én szerintem az akta egyezmény nem oldja meg a hamisítás problémáját, és hát a copyright online védelméről folytatandó vita bontatkoz, bontakozik ki, és én úgy gondolom, hogy az az elvi kérdés, hogy egy ekkora jelentőségű megállapodás témájában a parlament nem lehet egész egyszerűen a néző szerepébe kényszerítve tanulmányokra van szükség, a civil társadalommal folytatott eszmecserére, hatástanulmányokra annak érdekében, hogy a szerzői jogok védelmének például a gyakorlatáról is több információnk legyen. Ez egyfajta felszíni, felszínes lépés, az állampolgárokat nem segíti, különösképpen akkor nem, amikor éppen hitelességi válságban van az Európai Unió. Az internet szolgáltatók rója még ez a megállapodás a, a hálózat felügyeletének a feladatát is. Tehát nekik nincsen még igazságügyi hat, ható körük sem, de mégis az ő feladatuk a felügyelet. A szerzői jogi irányelv nem ad ilyen feladatokat a szolgáltatók számára. És akkor még itt van a magánélet, a magán életvédelme is. A szerzői vé jogok védelme online módon, hát ez a téma is sokkal részletesebb elemzést és hatástanulmányokat igényelne, pláne hogyha a tudásalapú társadalmat kívánjuk megvalósítani. Milliós, millió kérdés van, ezek mind eltérőek, nem tudom, hogy mi lesz majd, ugye az Európai Bíróság kell, hogy véleményt mondjon az alapjogi karta illetve ennek az egyezménynek az összeegyeztethetőségéről. És hát tudjuk, hogy a biztos korábban is azt hangsúlyozta, hogy az akta a globális normákat fogja javítani, tehát az intellektuális tulajdonjogok védelmére vonatkozó sztenderdeket fogja javítani. De mondjuk az, hogy a szolgáltatókat átalakítjuk, és most már az internet vagy a hálózat serifjeivé kell, hogy váljanak, ez egy nagyon érdekes tény, egész idáig ez nem következett be. Nem követi az európai jogi hagyományokat ez a lépés, hogy így fogalmazzak. Az Európai Bíróság véleményére várva, addig csak idő közben jegyzem meg, hogy politikai lényegi álláspontot kifejezni a bíróság ítélete előtt lehetséges-e. Hát a hamisítás elleni bármilyen megállapodás kapcsán ugye mindig azt kell megfontolni, hogy itt van egy ország, amely a legnagyobb előállítója a hamis termékeknek, a hamisított termékeknek, és nem aláírója az egyezménynek. A 27-es cikket megint mondom, hogy problémás. Meg kell határozni, hogy mi az az informatikai kalóz, kalózkodás, egy olyan definíciót kell megfogalmazni, amely mindenki számára elfogadható. És ebből az okból ugye várjuk a bíróság jövőbeni ítéletét, a parlament azonban határozott aggájáról kellene, hogy beszámoljon egy ilyen szerződés kapcsán, ami nem egyenlő, ez úgy tűnik, hogy inkább bizonyos felek érdekeit szolgálja, és nem pedig a közérdekét. Nem oldja meg a hamisítás problémáját egyáltalán, hanem már még tovább bonyolítja az amúgy is összetett jogi helyzetet az internetes tartalmak szabályozása kapcsán. Tehát egész egyszerűen a jóváhagyás folyamán, hogy a 2007 áprilisában első olvasatban elfogadtuk az enforcement irányelvet, és ebből indulunk ki, illetve az elkövetett szabálysértés személy, tehát a személyi elkövetőből. Az Európai jogszabályoknak a célja az az lenne, hogy jogbiztonságot garantálják, és a hálózati működést, de ez nem garantálható akkor, hogyha nem, garant, nem védünk más jogokat, tehát a magán élethez való jogot, és így tovább, és ezzel kapcsolatban ugye kérdést merül bennem fel arra vonatkozóan, hogy az internetszolgáltatóknak milyen igazságügyi hatásköre van, vagy bírói, vagy nyomozati hatásköre van mi rengeteg mindent szeretnénk elérni, megvédeni a szerzői jogokat, szeretnénk a kulturális sokszínűséget erősíteni, és még több más célt is elérni, és az akta nem ad választ ezekre az igényekre megfelelő módon. Mindenki tudja, hogy eléggé távol áll ez az egyezmény, és a parlament már nagyon sokszor kihangsúlyozta a véleményét, azzal sem egyezik ez a javaslat. Köszönöm. Köszönöm, hatan iratkoztak fel a hozzászólók listájára. Grobcsik kollégával kezdjük. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszöntöm a kollégákat, és köszönöm az alkalmat arra, hogy most ezt az eszmecserét le tudjuk folytatni itt az ITRE szakbizottságban. Örülök annak, hogy alkalmat kapok az aktáról szólni. Ugye ez egy olyan egyezmény, amely azért nagyon sok vitás kérdést felvetett az Európai Unió nagy részében. Sok minden helyesen megfogalmazásra került, és a jelentéstevő is helyesen utalt bizonyos pontokra, a szociális komponenseire ezeknek a problémáknak szeretnék én utalni. Hogyha a szellemi tulajdon védelmét vizsgáljuk, akkor ugye nyilván magát a tulajdont kell védeni, de szó van itt az információk védelméről és a hálózatokhoz való hozzáférésről is. Nagyon fontos, alapvető érték az Európai Uniónak a szólásszabadság, amit tiszteletben kell tartanunk, és itt azért látnunk kell mindannyiunk biztonságát is, és az Európai Unió jövőjének is ez az áloga. Mit jelentenek ezek az értékek a gyakorlatban? Hát, ha nem figyelünk oda, akkor előbb-utóbb katasztrófába manőverezzük magunkat, és erre nagyon sok társadalmi csoport oda is fel is hívta a figyelmet. Amit a politikusok és a parlament, a tanács és a bizottság most nem vesz figyelembe, vagy nem veszi észre, azt a felhasználók egyértelműen azonosítják, főleg, hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat. Óriási integrációra került sor ezen a területen, egy egész mozgalom indult el, ami a 90-es évek mozgalmaira emlékeztet. Gondolok itt a kelet-európai megmozdulásokra. Tehát egy nagyon fontos, de egyben erősen vitatott témáról is szó van. A mozgalmak pedig, amelyek a 90-es években elindultak, hát gyakorlatilag analóg megmozdulások a mostani ö, mozgalmakhoz képest, akik az akta ellen szólalnak fel, mert úgy érzik, hogy a szólásszabadságot korlátozná ez a megállapodás. No, hát lehet ezt a megállapodást a többi kontextusában vizsgálni, hogy, has, hogy úgy került el megvitatásra, mint annak idején a kommunizmus idején, a spekulánsok felé fordulunk, a fiatalok felé finanszírozási kérdések is felmerültek, de mindig korlátozásról volt szó, amikor az információhoz próbáltak hozzájutni, annak idején a polgárok és a szólás szabadságukat próbálták korlátozni, ez a volt kommunista rendszer erre épült, és hát ez is volt a buktatója. Ugye azért ma már más a társadalmi rendszer, amelyben élni szeretnénk. Hagy utaljak még egy nagyon fontos ö, szociális aspektusra, és a nagy ö, megmozdulásokra, amelyek ö, az elnyomó társadalmokból érkeztek, és úgy érzékelik, hogy most egy visszalépés történne mert nagyobb lesz a korlátozás, és kisebb a szólásszabadság. Grazie, la parola al signora Trautmann. Köszönöm, Trautmann asszony következik. Merci, madame euh, la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen nem szeretnék sok mindent hozzáfűzni ahhoz, amit az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő elmondtak. Néhány szót szólnék a megállapodás szövegével kapcsolatosan. Egy konkrét kérdést vetnék fel először is. Az Európai Bíróság véleményével kapcsolatosan a kérdés, hogy az akta megállapodás szövege összeegyeztethető-e a közösségi jogszabályokkal, avagy sem. Ha nem, akkor hozzá kellene igazítani az európai jogszabályokat az akta megállapodás rendelkezéseihez? Ez egy nagyon fontos kérdés. Vagy pedig adott esetben az Európai Bíróság ítéletet hozhat, amelyben megfogalmazza, vagy elmondja, hogy a megállapodás mennyiben korlátozhatja a jogszabályokat, amelyek az Európai Unióban jelenleg érvényesek vagy hatályosak. Ez kihatással lehet az internetszolgáltatókra, fontos a felelősségre vonhatóság kérdése. Jelen pillanatban nem tudjuk őket felelősségre vonni, illetve nem vonhatók felelősségre olyan szövegekért, amelyeket, amelyeknek a továbbítását lehetővé teszik de a megállapodás hatályba lépése esetén ez nem tisztázott. Aztán a büntető jogi felelősség a megállapodás hatályba lépése esetén az olyan magánszemélyekre is vonatkozhatna, akik adott esetben hamisított anyagot, hamisított tartalmakat továbbítanak, tudtukon kívül is akár. Az akta ezen felül lehetővé tenné az olyan számítógépes adat adatokhoz való hozzáférést, amelyek magántulajdont képeznek. Ilyen esetben olyan utasok, légi utasok és büntetőeljárás alá vonhatók lennének, akik illegális tartalmakat töltöttek le az internetről. Azzal az ürügyjel, hogy a szellemi tulajdon védelmének megsértése terítékre került. Most a generikus gyógyszerek ügye is felmerült. A generikus gyógyszereket azért lehet forgalmazni, adott esetben, mert a velük kapcsolatos szerzői jogok immáron elévültek, vagy egyéb más okok miatt is. Az akta azonban a TRIPS megállapodás vonatkozó rendelkezéseit korlátok közé szoroltja, a generikus gyógyszereket is illegális gyógyszereknek tekinti, és ezáltal tulajdonképpen a jogi kapcsolódási pontok eltolódnak. Ez felveti azt a kérdést, hogy mennyiben kiegyensúlyozott ez a szöveg, mennyiben tud egyensúlyt teremteni a jogok tulajdonosai között, másrészt pedig a szabadságjogok között. Azt látom, hogy a szakbizottságokban és a közvéleményben is egyre többször felmerül az az elgondolás, miszerint egy más megközelítésre lenne szükség. Nagyon érzékeny kérdésről van szó, és mindig nagyon érzékeny területre merészkedünk, hogyha olyan problémákról van szó, amelyek a polgárok alapvető jogait, például a gyógyszerekhez való hozzáférést, a kulturális alkotásokhoz való hozzáférést szabályozzák, amelyek esetében szankciókról is szó van, és amelyek olyan fogalmakat használnak, amelyek jogilag nagyon érzékenyek. Amikor a szerzőjogok tulajdonosaival beszélünk, akkor sokszor szó esik a vonatkozó jogszabályok gyenge pontjairól, hézagairól is. A petíciós szakbizottság is kapott egy petíciót több mint 2,4 millió aláírással. Ez is azt mutatja, hogy a polgárok odafigyelnek arra, hogy mi mit teszünk itt a parlamentben, és milyen állást foglalunk az ügyel kapcsolatosan. Köszönöm Trautmann asszony, Balucsitis úr következik. Ačiū gerbiam pirmininkė. Iš tikrųjų, turbūt vienas iš nedaugelio dokumentų, kuris... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát ez az egyezmény, ez a megállapodás egyik azon keves dokumentumok közül azon ritka dokumentumok közé tartozó egyike, amelyről mi szocialisták egészen mást képviselünk. Nem tudták támogatni sokan a mi elképzelésünket, de ugyanon tartunk, ugyanazok a kételjek, és ezek kerültek megfogalmazásra itt a szakbizottságon belül is. A jelentéstevő a kételjeit és aggájait megfogalmazta, elmondta itt nekünk, ahol a különböző definíciókat túlságosan tágan értelmezik, melyek révén aztán az interpretációs lehetőségek kitágulnak, aztán a szerzői jogok védelme nem, nem áshatja alá a saját célkitűzéseinket, amelyekről ma már szóltunk korábban. Azaz a versenyképességünk javítása Európában. Úgyhogy ez a megállapodás nagyon sok tagállamot érint a világon, Kína és India azonban nem csatlakozott hozzá. Ezért az igenről vagy a nemről kellene ma itt vitáznunk. Én amellett szállok síkra, hogy az aktát ebben a formájában nem lenne szabad jóvá hagynunk, és ezt szakbizottságként azt gondolom nagyon egyértelművé is kellene tennünk. Grazie, e Köszönöm szépen. Badia Ikusi e asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Meghallgattam az előadót és a további hozzászólókat ma délután. Hát az igaz, hogy az akta nehéz szülés volt. Vannak itt kulturális termékek, kommunikációs termékek, nem lehet ezeket ugyanolyan módon kezelni. Az igaz, hogy a hamisítás, a kalózkodás ellen, az illegális másolás ellen küzdenünk kell, de nem lehet ugyanazokat az elveket eh, alkalmazni, például mondjuk a kulturális termékekre, vagy hagyományos termékekre, amelyeket eh, egy boltba betérve megvásárolhat az ember egyetlen egy lehetséges megoldás van, ugye ez az internetes megközelítés, az intelligens megközelítés alkalmazása, küldjük el ezt a bírósághoz, és a bíróság majd meghozza a döntését a, arról, hogy az akta az EU-s jogszabályokkal összhangban van-e, az alapjogi kartát nem sérti-e, és akkor ott lesz a kezünkben az ítélet. A másik, hogy ez egy nemzetközi megállapodás, ezt nem lehet módosítani, tehát most az az ötlet, hogy az Európai Parlament készít egy jelentést erről, és akkor ebbe a jelentésben lefoglaljuk, hogy mi kellene, hogy szerepeljen egy ilyen nemzetközi megállapodásban, hát ezt megtehetjük, az rendben van. Így a parlament kialakítja a véleményét ezért fontos az, hogy elkészítsük ezt a jelentést, és együttműködjünk az INTA bizottsággal a szövegezésben. Csütörtökön Három órakor tart majd az INTA bizottság egy workshopot az aktáról. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség lesz számunkra. Itt meghallgathatjuk az a Intában folyó vitát az aktáról. Köszönöm szépen, Tikeo asszony következik. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau și eu să mă alăt... Köszönöm szépen. Consideră că... Köszönöm szépen, elnök asszony, csatlakozom az előttem szólókhoz. Az akik azt mondják, hogy az aktát a jelenlegi formájában nem lehet jóvá hagyni. Egyébként pedig szeretném elmondani, hogy egyetértek az előttem szólókkal, és hát azt is ki kell hangsúlyozni, hogy sajnos az akta 27-es cikke, 27.1-es 27 pontja, sajnos elfogadhatatlan, mert azt fogalmazza meg, hogy a jogsértéseket meg kell előzni, tehát a, ezeket a jogsértések, a jogsértések megelőzésére irányuló lépéseket kell tenni, de nem szerepel itt semmifajta pontos meghatározás, és ezért visszaélésekre van lehetőség. Még mindig a 27-es cikkről van szó, ennek a négyes pontjában azt mondhatja, hogy hogy lehetőség van arra, hogy a hatóságok mondjuk egy feltételezett szabálysértés esetén is lépjenek, és ez egy óriási probléma, mondjuk amikor az európai állampolgárok magán életének a védelmére gondolunk. Hadd emlékeztesek minden képviselőt itt a szakbizottságban, hogy most, besz- most tárgyaltuk meg a két és fél éve körülbelül a Telekom csomagot, és akkor is két különböző kört futottunk, ugye végül sikerült elérni a kompromisszumot, a Gordiuszi csomó az pedig az állampolgárok magánéletének a védelme volt mindig, tehát akkor is ez volt a Gordiuszi csomó, amit át kellett vágni, ehhez ragaszkodtunk, hogy az állampolgárok magánélete védve maradjon, tehát ne, nem lehet megengedni azt, hogy mondjuk elektronikus szolgáltatások nyújtását felfüggeszti egy szolgáltató, addig, amíg nincsen semmi fajta bírósági ítélet, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a gyanú esetén ez, ez nem, és nincs, nincs pontos meghatározás tehát nem lehet arra kényszeríteni, vagy arra kérni egy szolgáltatót sem, hogy a, a felhasználók mondjuk az azonosságát, személyazonosságát felfedje. Ez a személyes adatok védelmével szembe megy. És még egy cikket kihangsúlyoznék, 14.2-es, ahol azt mondja, hogy kis mennyiségű, mondjuk nem kereskedelmi jellegű áruk esetén, amit az utazók táskájában szerepel, tehát mondjuk itt kivétel, ez kivételt képezhet. Tehát most ez azt jelenti, hogy minden a döntéstől függ, hogy most akkor mi kis mennyiség és mi nem kis mennyiség, mi, a mente, mi mentesülés, mi nem. Az utasok táskáját pedig akkor ezek szerint átvizsgálják, mondjuk a tranzitban, hogy mit tartalmaz, vagy a repülőtéren, vagy az állomáson, annak érdekében, hogy megtudják, hogy véletlenül ezeknek az utasoknak a táskájában nincsen-e véletlenül ö, valami, olyan, amely feltételezhetően sérti a szerzői, európai szerzői jogokat. Tehát azért én szeretném erre mindenkinek felhívni a figyelmét, és emlékeztetnék 2010. november 24-ére, amikor is a parlament több állásfoglalást is megszavazott. Az Európai Szocialisták és Demokraták frakciója a liberálisokkal, a GUE-val és a zöldekkel egyetemben azon alkalommal támogatott egy olyan állásfoglalást, amelyben aggájaikat fogalmazzák meg az aktával kapcsolatos tárgyalások miatt. És már akkor is azt kértük, hogy ezt a, erről a megállapodásról legyen eszmecsere, hogy tartsuk figyelem, vegyük figyelembe az állampolgári jogokat, de sajnálatosan ez a közös állásfoglalás ez nem ment át, hanem a néppárt által javasolt állásfoglalást fogadta el végül a parlament, amely csak a preambulumában hivatkozott erre de mindegy, a bizottság és a tagállamok is ö, ö, aláírták ezt, tehát voltak olyan tagállamok, amelyek aláírták ezt a szöveget, és azért szeretném tudni mondjuk a jogászok véleményét, ö, szeretném ismerni a jogászok véleményét is, tehát mondjuk a parlament az visszautasíthatná ezt a megállapodást, de hogy mi lesz azokkal a, az állampolgárokkal, amelyeknek a hazája vagy a, aláírja a megállapodást, akkor az ő személyi jogaikkal mi lesz? és a másik, hogy mi történik a jövőben. Ugye rengeteg petíció, tehát hogy ez a nagy petíció, ami beérkezett a petíciós bizottsághoz, ez egy dolog, de hogy mondjuk mi történik, hogyha civil kezdeményezést indítanak az akta ellen. Tehát azért tisztázni kell azt, hogy az akta ellen, hogyha az akta ellen szavazunk, az nem azt jelenti, hogy az Európai Unió nem tartja tiszteletben a szerzői jogokat. Nem, nagyon kiváló pozíciónk van a szerzői jogokról, de mi sokkal jobb minőségű anyagot akarunk az állampolgár jogok véleményében vélem, védelméről. Kelly úr következik, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, a hozzászólókat hallgatva nagyon világos, ugyanaz a tendencia nyilvánul meg mindenkinek a hozzászólásában, hogy nem elégedettek. Az előadó is nagyon jól összefoglalta, amikor azt mondta, hogy talán túlságosan is sok mindent foglal ez magába, nagyobbat haraptunk, mint amit meg tudunk rágni, ezért mindenki ellenséges és negatív. De az az igazság, hogyha egy picit hátrébb lépünk, és mondjuk objektívan vizsgáljuk ezt meg, hát akkor mindenki támogatná azt, hogy a hamisítás vonatkozó lehetőséget hogyan csökkenti ez. Hát 8 milliárdjába kerül ez az uniónak évente, és az elmúlt 7 évben csak növekedett. Egészen addig, amíg nem tudunk ezzel valamit kezdeni, óriási problémát fog ez okozni úgy, hogy mondjuk egy kicsit szűkebb körű aktával kellene, vagy lehetne lépni, ahol a kalózkodásról van szó, ahol a bűnözők tevékenykednek. Tehát egy kicsit leszűkíteni ezt, és akkor itt lépni. És nyilván Indiát és Kínát, olyan országokat mindenképpen bevonni, az usa is, ahonnan ezek a termékek erednek, ahol a, ahonnan a hamisított áruk származnak. Mert most nagyon sokan aggódnak az internetes szabadság miatt, az adatvédelmi jogszabályok miatt, és ugye mondták, hogy óriási nagy ellenállás alakul most ki az aktával szemben. És az az igazság, hogy a lényegi kérdésektől ez eltereli a vitát vitát. Tehát a cél az az lenne, hogy az áruk a termékek hamisítására, hamisításának lehetőségeit korlátozzuk, gyakorlatilag lecsökkentsük ezt a nullára az elkövetkezendő években. Tehát szerintem Maria Badiai Kucset az, hogy nagyon jól fogalmazott az Európai Bírósággal kapcsolatban, nyilván meg kell várni a, az ítéletet, de valami olyan eszközre van szükségünk, amely hatékony, viszont nagyon gyorsan. És az a szükséges, hogy tényleg az emberek őszintén próbáljanak tenni valamit, eh, de ne idegenítsük el az állampolgárokat, azért, mert eh, egy túlságosan is nagy, túl átfogó eszközzel próbálkozunk, és akkor utána az intellektuális tulajdonjogokat és egyebeket próbáljuk itt meghatározni, aminek talán nem is jött el az ideje. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kászpári úr következik. Ja, sehr geehrte Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, képviselőtársak. Hát ez az akta tematika nagyon érdekfeszítő, nagyon fontos témáról van szó, szóval ezt az előttem szólók is elmondták, hogy milyen problémákat jelentenek a hamisított termékek, és hogy már a parlamentális vitánk elején a közvéleményben részben jogos félelmeknél vezere, vezérelve, de pánikeltés miatt, félrevezető információk miatt, sőt a polgároknak az uszítása miatt is, hát sarokba szorítanak bennünket. Megmondom őszintén, hogy meglep az, hogy néhány képviselőtársunk még részt is vesz itt az uszításban, miközben egy parlamenti eljárás kellős közepén vagyunk. Ugye mi itt az Európai Parlamentben is ez a valóság, társjogalkotók vagyunk. Tehát, hogyha a parlamenten belül nem kap többséget ez, a, ez az akta, akkor nem kerül megvalósításra, nem, nem lesz ilyen egyezmény. Mindegy, hogy valaki aláírta vagy nem, ha az Európai Parlament, az Európai Unióként ezt elutasítja, akkor ez nem valósul meg. És jó lenne, hogyha mindenki tisztában lenne ezzel a felelősséggel, mert ez nem azt jelenti, hogy az elején, bovó, az eljárás elején tudjuk, hogy elutasítjuk az aktát, mert ennél jóval nagyobb a felelősségünk a nemzetközi megállapodásoknál. Hiszen a Lisszaboni szerződés esetében ugye más a helyzet, mint két évvel ezelőtt. Annak idején mondhattuk azt, hogy hát ez nem tetszik, az nem tetszik, és parlamentként felszólítjuk a bizottságot, hogy ne engedjék, hogy hatályba lépjen egy megállapodás. Ha pedig a bizottság mégis úgy ítélte meg, hogy igen, akkor ez bekövetkezett. Most azonban a társjogalkotási szerepkörrel felelősség is párosul, és fontos lenne élni ezzel a felelősséggel, és nyugodt körülmények között megvizsgálni az aktát. Néppártként azt gondolom, hogy senkinek nem kell megmagyarázni, hogy mit is jelent a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadság az interneten. Az elnyomás, itt a vélemények megnyilvánulása, megnyilvánítása, a kommunista rendszerek összeomlása előtt hát számos néppárti tag ismeri ezt realitásként, úgyhogy a saját frakció mindig is sikre fog szállni a szabad internetért és a szabad véleménynyilvánításért. De ha több tízezer munkahely az Európai Unióban a hamisított termékek miatt nem kerül megvalósításra, tehát nem alakul ki, vagy pedig megszűnik, vagy akár Eh, hamisított autók miatt eh, halálos áldozatokat eh, kell elkönyvelnünk, miközben statisztikák azt mutatják, hogy egyre növekszik ezen termékeknek a száma, ahol a címkén más szerepel, mint aki valójában gyártotta a terméket, azaz tehát a hamisított termékek halált okoznak, akkor ez egy olyan probléma, ami ellen föl kell lépnünk. Tehát nem csak az internet szabadságról van itt szó, hanem emberek éle, életéről, pótalkatrészekről, legyen szó autókról vagy repülőkről. A repülőgépek alkatrészeinek 5%-a már hamisított, és hát bizonyára itt akkor emberéletek forognak kockán. Úgyhogy mindez összefügg az aktával. A tárgyalások során, ez nyilvánvaló, és el is mondtuk a néppártként, az, hogy az akta révén az európai munkavállaló számára gyakorlatilag nem változik semmi, és ezen mérni is fogjuk a bizottságot. Fontos ez a mai eszmecsere, és felvetődik jogosan a kérdés, hogy ilyen kontextusban van -e egyáltalán még tehát észszerű-e ezt az aktát keresztül vinni. Vannak ugye kiskapuk, aztán vannak kötelező érvényű megállapítások, de azt gondolom, hogy azt senki sem kívánhatja, hogy a polgárok az Európai Unió határain átvizsgáltassák a laptopjaikat, tehát ezt senki nem szeretné. Úgyhogy vannak dolgok, amiket itt Európában nem megengedhetőeket, és ezeket nem is szabad megengedni. Nagyon fontos lenne más egyezményekkel való összevetés is. Nyilván az probléma, hogy Kína és India nem részes fél, mert ha megnézzük, hogy honnan jönnek a hamisított termékek, hát ahogy Kelly úr elmondta, legnagyobb részt ebből a két országból. De éveken keresztül a WTO keretében próbáltunk előrébb jutni, a BIPO keretében próbáltunk előrébb jutni, és mindig azok az országok, amelyek gyakorlatilag talicskával hordják a pénzt a hamisításokból a saját nemzetgazdaságukba, azok, amelyek utána elzárkoznak az ilyen megállapodásoknak az aláírásától. Úgyhogy a leg több fekete ponttal bíró országok nem akarnak csatlakozni. A klímaváltozási intézkedéseket hagy említsem. Valaki, bárki megkérdőjelezte volna a komoly intézkedéseket? Az amerikaiak, az indiaiak és a kínaiak nem vesznek részt a klímaváltozással kapcsolatos intézkedésekkel, dacára ennek a legtöbb Európai Uniós tagállam mégis úgy gondolja, hogy ki kell tartanunk ezek mellett, még hogyha mások készálltak a kötelezettségvállalásokból. Úgyhogy szerintem vizsgáljuk meg nyugodt körülmények között az aktát, a jelentéstevő ö, inta tagbeli, intabeli David Martins ö, ö, szövege szerintem kiváló, és azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen garanciákat kaphatunk a bizottságtól és a tagállamoktól, amennyiben életbe lépne az akta. Nem tartanám helyesnek azt, hogy az Európai Bizottságnak a panaszát most mi is felkerüljük és csatlakozunk, hogyha a bírósághoz fordulnánk. Konkrét kérdésekkel kell fordítani a bírósághoz, melyek azok az alapjogok, amelyeket sérülni látunk, és hát, hogyha két-három hónapig tart, még megérkezik a válasz a bíróságtól, akkor várjuk ki ezt az időt. Mert ha lesznek kritikai megállapítások, akkor a magam részéről, sőt a frakciómnak is ezt fogom javasolni, hogy tartsuk magunkat távol az aktától. De az elején ne dobjuk egyből sudba, mert a parlamentnek az a felelőssége alkotóként, hogy alaposan megvizsgálja az aktának minden részletét. Köszönöm. Grazie. Parola alla Commissione. Köszönöm szépen a bizottság képviselője következik. Jensen asszony szól, vagy nem tudom, hogy pontosan ki szól. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, elnök asszony. A bizottság képviseletében szólalok fel, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhatom az álláspontunkat. És hogy elmondhatom azt, hogy mi hogyan is értelmezzük az akta megállapodást. Az akta kapcsán az Európai Bizottság célja az, hogy a szellemi tulajdon védelmét megerősítse, fokozza. Ez a legfőbb elgondolás, amelyet szem előtt kell tartanunk. Nem csak arról van szó, hogy a szellemi tulajdon jogot megvédjük, megerősítsük, hanem hogy a jogorvoslat lehetőségét is megteremtsük azok számára, akik szellemi jogok tulajdonosai. A szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos normákat már megteremtettük az Európai Unióban, ezeket a normákat tartalmazza a közösségi joganyag, az akta megállapodásnak pedig az a célja, hogy ezeket a normákat nemzetközivé tegye. Az akta semmit nem változtat a jelenlegi helyzeten az Európai Unióban jogi szempontból, de az akta fontos az Európai Unió számára a más harmadik országokhoz fűződő kereskedelmi kapcsolataink miatt. Az elmúlt hetekben zajlott az akta megállapodás ratifikációs folyamata, aminek következtében sok-sok vita lángolt fel Európa szerte tiltakozásokra került sor, és az Európai Bizottság természetesen tudomásul veszi a bírálatokat, megértéssel van az aggályok iránt, érthetőek számunkra az érvek is, amelyeket felvonultattak az aktával szemben. Ebből az okból kifolyólag az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordult, és kérte vizsgálja meg az Európai Bíróság azokat a részeit a megállapodásnak, amelyek összefüggnek az alapjogokkal, a szabadságjogokkal, és hogy van-e valamilyen féle konfliktus, összeegyeztethetetlenség az akta és a jelenleg hatályban lévő EU-s jogszabályok között. A fontos az az, hogy ne legyen félretájékoztatás, illetve a félretájékoztatás, amelyet tapasztalhatunk, ne vezessen félre bennünket. Akta nem változt, az akta megállapodás semmit nem változtat a szellemi tulajdonjog védelmén. Az akta egy olyan megállapodás, amelynél elsősorban arról van szó, hogy valamilyen jogorvoslati lehetőséget biztosítsunk a sértettek számára. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés fontos azok számára, akik szellemi tulajdonjogokkal rendelkeznek. Előfordulhat ez a reálgazdaságon belül is, lehetnek például termékek vagy tárgyak, amelyekhez szellemi tulajdonjogok fűződnek, de adott esetben tartalmakhoz is fűződhetnek ilyen jogok, főként olyan tartalmakhoz, amelyekkel az interneten kereskednek. Az aktának azonban nem az a célja, hogy a szerzői jog koncepcióját, elképzelését sudba vágja, és nem célja az sem, hogy az interneten történő szabad forgalmat korlátozza. Ez el is hangzott már több ízben. Az Európai Bizottság számára fontos, hogy tárgyilagos, objektív vita vitára kerüljön sor. Mint ahogyan hallhattuk, az Európai Bírósághoz fordult a bizottság, kérvén, hogy a bíróság vizsgálja meg, hogy az akta megállapodás összhangban áll-e az Európai Unió alapjogokra vonatkozó rendelkezéseivel. Ez mindenki számára lehetővé teszi majd, az összes intézmény, a parlamenti képviselők számára is lehetővé teszi, hogy tárgyilagos alapon vitát folytasson le. A mai vita az első eszmecserénk, csütörtökön pedig Kálde Gücht fog felszólalni az INTA szakbizottságban. E témában az összes ma felmerült témával kapcsolatban is nyilatkozni fog a biztos. Az elkövetkezendő hetekben folytatjuk majd a vitát erről a kérdésről. Az Európai Bizottság szeretne részt venni lehetőségeihez mérten ebben a vitában. ami a ma felmerült, felvetett kérdéseket illeti. Az Európai Bizottság szeretne még egyszer emlékeztetni arra, hogy az akta egy nemzetközi megállapodás, amely nemzetközi szintéren fektet le egy jogi keretet. Ez következésképp azt jelenti, hogy a szerződő felek bizonyos opciókkal, lehetőségekkel rendelkeznek. A szerződő feleknek kell maguknak kell meghatározniuk, hogy mely opcióval szeretnének élni, mely lehetőségeket szeretnék kibontakoztatni a saját joggyakorlatukon belül, amint a megállapodás jogerőre lépett. Az Európai Unió számára az annyit jelent, hogy van már egy keret, itt van a 2004-es évből származó vonatkozó irányelv, van egy irányelvünk 2000-ből az elkereskedelmre vonatkozóan, van egy 2001-es szerzői jogokra vonatkozó irányelvünk a az internetes közegben érvényre juttatható szerzői jogokkal kapcsolatosan, és az a jogi keret, amelyen belül az akta megállapodás működik, Európában már létezik, és az akta ezen a jogi kereten nem változtat. Az akta megállapodás nem irányozza elő, hogy valakinek öm, akár lekapcsolják az internet hozzáférését. Az akta azt sem irányozza elő, hogy a rendőrség intézkedéseket foganatosítson az egyszerű felhasználókkal szemben. Az akta egy- egyszerűen csak annyit jelent, hogy az internetes szereplők koordinálják tevékenységüket, az Európai Unióban már léteznek erre vonatkozó jogszabályok a vonatkozó jogszabályok egy magatartási kódexet irányoznak elő a szereplők betartják ezt a kódexet, de szó sincs arról, hogy a rendőrség fellépjen az egyéni felhasználókkal szemben, mint ahogyan ez itt elhangzott. Az akta alapját egy nemzetközi megállapodás képezi, a TRIPS megállapodás, amely a 90-es években köttetett. Most itt van a lehetőség, hogy megújítsuk ezt a megállapodást. Hogyha a világkereskedelmi szervezet keretén belül megújítjuk ezt, akkor jutunk el az akta megállapodáshoz. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a hozzászólást. És most pedig visszaadom röviden az előadónak, Anders Dotter asszonynak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni kollégáimnak a hozzászólásokat, megjegyzéseket a ma délutáni vitához. Nagyon sok információt megosztottak velünk, sok mindent eh, emlegettek, az emberi jogok helyzetét, védelmét az interneten és más problémákat is. Például az Európai Unióban a szabadalmak, márkanevek kérdése fölmerült. Én igazából azt reméltem volna, hogyha a bizottság jobban tudta volna segíteni a mi szakbizottságunkat, vagy az egész parlamentet azáltal, hogy tájékoztat bennünket arról, hogy milyen vizsgálódások folynak a jelenlegi európai jogszabályok kapcsolatban, illetve hogy milyen információink vannak arról, hogy ez a megállapodás hogyan hat ki az internet semlegességére, valamint az egyelő bánásmód elvére, tehát hogy az adatforgalom mm, egyelő bánásmód, az adatforgalmat egyelő bánásmód illeti meg. Hát erre majd még úgyis visszatérhetünk, az igaz, de a bizottság részéről az ezzel kapcsolatos tájékoztatást nagyra becsülnénk. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Mielőtt akkor az utolsó napirendi pontunkra rátérnénk, amely ugye a projektkötvények, nagyon gyorsan tájékoztatom a képviselőket a tegnap esti koordinátori ülés eredményeiről. Módosításokat fogadtunk el a naptárunkban ugyanis. Ezekről majd mindenki tájékoztatást kap. Megszületett a döntés a braziliai delegáció tárgyában, valamint megszületett az a döntés is, hogy március 20-án egy meghallgatást szervezünk a Horizont 2020-ról, ez egy nyilvános közmeghallgatás lesz, és ez az egész napot magában foglalja majd. Arról is döntés született, hogy május 8-án egy másik meghallgatás lesz a PMI-kről, és a koordinátorok az ITRE és TRANS közös naptárát is megnézték, hogy legyen ugye a 21-es cikk értelmében egy ülés, Tojászont jelölték, mint felelőst a gender mainstreaming témájában a bizottságban, valamint a GUE frakció kapta az ITER kutatási projektet, az előadá a jelentést, és a vélemény pedig a néppárti frakció kapta a koncesziókról, illetve a károkozásokkal kapcsolatos témát is kiosztottuk. Ezeket az információkat kellett, hogy elmondjam önöknek, most pedig az utolsó napirendi pontunkra térünk rá, ezek a projekt kötvények, és Langen kollégát fogja helyettesíteni Piper úr. Ja, vielen Dank. Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Költségvetési Szakbizottság jelentéséről van szó, amely a projekt kötvényekről szól, mint pénzügyi támogatásról. Nekünk kell véleményt alkotnunk ezzel kapcsolatosan. Langen úr éppen egy delegációs utazáson vett részt, ezért arra kért engem, hogy helyettesítsem őt az ügyben. Tekintettel arra, hogy nincs sok időnk, és nincs is jelen sok képviselő, rövid leszek. Itt van egy kezdeményezés, az Európa 2020 projektkötvény kezd, kezdeményezés, amelyel új finanszírozási eszközöket szeretnénk kipróbálni. Kb. 240 millió euró áll rendelkezésre a TEN hálózatok, az információs, illetve informatika és szélesávú projektek számára. És néhány projekt kötvény révén szeretnénk a finanszírozást sok esetben megvalósítani. Alapvetően jónak tartjuk ezt az új eszközt. A vonatkozó szöveg azonban hézagokat mutat fel, ugyanis a már eddig is támogatott projektek is támogathatóvá válnának a kötvények révén, ezáltal európai eszközök révén nem tudunk igazán hozzáadott értéket teremteni. Emellett a jelentéstételi kötelezettség a az ellenőrzési kötelezettség az Európai Parlamenttel szemben nem igazán erős. Tartunk attól, hogy ez az eszköz akár saját dinamikát mutat fel, saját utat jár be, ez a parlament számára nem lenne kívánatos. Fontos lenne tehát, hogy mi parlamentként kiálljunk amellett, hogy ne járjunk el úgy, mint eddig, és megerősítsük az ellenőrzési hatásköröket, és ennyit szerettem volna Lányán úr részéről itt elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie al collega Piper. Köszönöm szépen Piper úrnak. Kérdezem, hogy van-e hozzászóló. Kreuzmann úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, is rövid leszek. Amit Lagan úr javasolt, azt mi is tudjuk támogatni. Egyrészt, hogy a projekt kötvényeknél azért vizsgáljuk meg, hogy ezek rentábilisak-e, tekintettel a projektekre. B. Megjegyzés. Nem ugyan ön, ahogyan ön fogalmazott, Piper úr, hogy olyan projekteket támogassunk, amelyek egyébként is napirendünkön szerepelnek, hanem itt egy európai hozzáadott értéket kell azért látnunk. És számos olyan projekt van, amit lehetne támogatni, és a kötvények révén egy tőkeátiteli hatással el tudjuk érni azt, hogy a magántőkét mobilizálni tudjuk. Ezáltal azokat a projekteket, amelyek a jövő évben szükségesek lesznek, gondoljunk csak itt az infrastruktúrára, az elektromosságra, a gázellátásra is utalnék. Tehát számos olyan projekt van, ahol a belső piacot itt Európán belül azért még nem teljesítettük ki. Ahol több növekedést tudnánk generálni ezekkel a kötvényekkel, és ennek értelmében a napirendünkön szereplő tematikát támogatni tudjuk, és mindazt, ami eddig a tárgyalóasztalon előterjesztésre került. La parola al signor Kelly. Köszönöm szépen, Kelly úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök hogy végre sikerült előrelépést elérni egy olyan témában, amelyel az Európai Unió már több éve foglalkozik. Tehát örülök, hogy végre léphetünk és hozzáadott értéket teremthetünk. Már legalábbis abban az értelemben, hogy most kezdjük megragadni a pénzügyi helyzetet, sikerül valahogy ezt a kezünk között tartani, és egy kicsit kompetitívebben, lépni, a projektkötvények érdemesek a figyelemre. És legalább érdemes megvizsgálni azt is, amit Márkusz mondott, hogy legyenek kísérleti projektek, és mondjuk infrastruktúra a villamosáram, illetve gáz, hálózatok terén, és mondjuk 2020-as, a 2020-as célkitűzések így elérhetőek lennének. Hát ez itt a lényegi kérdés, erről van most szó, hogy hogyan érjük el ezeket. Hát, hogyha még azt is elérjük, hogy teljesítjük ezeket a célkitűzéseket, és új eszközt is kidolgozunk, amely finanszírozást biztosít, akkor azt hiszem ez, ezért érdemes lelkesedni, és kívánatos ezt elérni. Hát, hogyha csak a szokásos üzemmenet lesz, akkor semmilyen hozzáadott értéket nem teremtünk, és az egész kútba esik. Úgyhogy tényleg Kísérleti projektek, 2020-as stratégia, kulcsfontosságú infrastruktúra. Ezek itt a lényegi pontok. Tegyük meg azt, amit meg tudunk tenni. Köszönöm. Grazie, Mr. Kelly. Köszönöm, Kelly úr, hogyha nincsenek egyéb hozzászólók, akkor a bizottsági a szó. A bizottság nem kíván szólni. Herzog asszony viszont igen az utolsó pillanatban érkezett, akkor parancsoljon. Eh, sorry, Chairman, being late, but we discussed... Elnézést kérek, elnök asszony. A Költségvetési Szakbizottságban egy nagyon fontos témát tárgyaltunk, ezért ott akartam lenni. Fontos volt a számomra, fontos volt számomra látni, hogy hogyan alakulnak a jelentések a másik szakbizottságban. Úgy gondolom, nagyon érdekes látni, hogy a különböző szakbizottságok más-más álláspontot alakítanak ki. A két állásfoglalást jegyző szakbizottságban néppárti a Tehát mindkét szakbizottságra igaz ez, nagyon-nagyon más a megközelítésük. Káncsán úr egy még sokkal radikálisabb eurókötvény megközelítést támogat, míg nem itt, a véleménytervezetből az világlik ki számomra, hogy a kísérleti projektekre szeretnénk korlátozódni. De látnunk kell, hogy csak 18 hónapunk van, ami kezdetéten beszél a 2014-es éves pénzügyi terv. kevés az időnk arra, hogy biztosítsuk, hogy ezeket a, pilot, ezeket a projektkötvényeket valóban meg tudjuk valósítani. Nagyon nagy mértékben összpontosítanunk kell erőinknek, hiszen egy erőinket, hiszen ilyen rövid idő alatt egy új eszközt szeretnénk bevezetni, és fontos, hogy ezt eredményre is, sikerre is tudjuk vinni. Néhány módosítót szeretnénk benyújtani a lenge jelentéssel kapcsolatosan, nem tudjuk, hogy miért szeretné a kettes, módosít, a kettes cikkben csak az infrastruktúrális jellegű projektekre korlátozni a projektkötvények hasznosítását, mi úgy gondoljuk, hogy a megújuló energiák és a decentralizált energetikai rendszerek esetében is alkalmazhatóvá kell tenni ezt az eszközt. Nem értjük, hogy miért kellene csak az infrastruktúrára korlátozni ezek, ezt a lehetőséget. Hosszú távon ez egy nagyon fontos eszköz lesz a kezünkben. Tehát ezzel kapcsolatosan mindenképpen problémák merültek fel. Ennek ellenére azonban egyetértünk a jelentéstevővel abban, hogy ez az eszköz egy kiegészítő jellegű eszköz, nem helyettesíti a tagállami hozzájárulást, az Európai Uniós költségvetésből származó hozzájárulást, nem helyettesíti a meglévő eszközöket. Kiegészíti ezeket az eszközöket a kereskedelmi szempontból nem megtérülő projektek esetében. A Költségvetési Szakbizottságban nem látják, úgy látom világosan a helyzetet. Legyünk őszinték, az elmúlt 5-6 évben nem sikerült Európa szerte megvalósítani az infrastruktúra korszerűsítést. Gondoljunk csak a stratégiai, technológiai terve, tervere, hogy csak egyet említsük, említsek. Hogyha nem korszerűsítsük a telekommunikációs infrastruktúránkat, akkor a következő generáció súlyos problémákkal szembesül. Túl nagy a tét ahhoz, hogy ne legyünk sikeresek ezen a téren, ezért úgy gondolom, fontos összpontosítanunk ezekre a kérdésekre. Biztos vagyok abban, hogy sikerül megoldást találnunk majd, olyan megoldást, amelyel támogathatjuk a kísérleti projekteket annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy hogyan tudjuk működtetni ezt az eszközt, de nem csak az energiainfrastruktúra területén fontos ez, hanem az egyéb általam említett területeken is. Ennyit szerettem volna elmondani, és mindenképpen módosítókat fogunk benyújtani, hogy megfelelővé váljon a szöveg. Remélem a jelentéstevő egyetért be, velünk e ezen a területen. Köszönöm szépen. Bene, allora non ci sono più interventi. Jó, úgy látom, nincs több hozzászólás. Piper úr, kíván valamit mondani még? Köszönöm szépen. Hát optimista vagyok, hogy hercogasszony felvetéseit integrálni tudjuk a szövegbe, hogy ne csak az infrastruktúrákra alkalmazzuk a kötvényeket, hanem a má többi területre, de nyilván azon feltétel mellett, hogy ugye mindennek még kísérleti státusza van. Nyilván a hozzáadott érték az fontos, és szerintem meg tudunk majd ebben állapodni. Grazie, collega Piper. Quindi abbiamo... Köszönöm Piper úrnak, ez azt jelenti, hogy akkor lezárjuk ezt az eszmecserét. A módosító indítványok benyújtásának határa ideje március 5-e, déli 12 óra. Lezártuk tehát a végére a a napirendünknek. A következő ülésünk március 19-21-én lesz Brüsszelbe. Mindenkinek köszönöm a munkát, és kellemes estét kívánok!